Okay. Good morning, dear colleagues. Could you... Mindenkinek jó reggelt kívánok. Kedves kollégák, kérem foglalják el a helyüket. Szeretném megnyitni az AFET, tehát a Külügybizottságnak a mai ülését február 16-án. Láthatják, hogy délelőtt és délután ülünk össze, és az egyes napüli rendpontjaként szeretném elfogadtatni a napirendet. Valakinek van -e ellenvetése? Nem? Senkinek? Akkor ezt elfogadottnak nyilvánítom. Kettes pont, az elnök közleményei. Az elnök 10 óra előtt nem sokkal fog idejönni, ugyanis más kötelezettségei vannak a parlamentben az Európai Tanács eheti ülésére és azon kívül arról a témáról is tárgyalnak, hogy az EU-ban maradjon-e az Egyesült Királyság. Most akkor a szavazás következik. Kérem, készítsék elő a szavazókártyáikat. Az első napi rendi pont az egy jelentés, eh, véleménytervezet, a 2014. évi mentesítés, az Európai Unió általános kétségvetése a hármas fejezet az Európai Bizottság és a végrehajtó egynökségek. A Préda úr a e, jelentéstevő szeretne valamit mondani ezzel kapcsolatban? Nem. Köszönöm szépen, Preda úr. Most akkor megnyitom a szavazást. Egyes módosító, első bekezdés mellette ellene tartózkodás elutasítva. Hármas mellette ellene tartózkodás elutasítva. Négyes mellette ellene tartózkodás elutasítva. Öt mellette ellene tartózkodás elfogadva részenként szavazunk a hatos módosítóról, első rész mellette ellene tartózkodás elfogadva. Második rész mellette ellene tartózkodás elutasítva. Hetes mellette ellene tartózkodás elutasítva. Nyolcas mellette ellene tartózkodás elutasítva. Kilences mellette ellene tartózkodás elfogadva. Tízes mellette ellene tartózkodás elutasítva. Tizenegyes mellette ellene tartózkodás elutasítva. Tizenkettes mellette ellene tartózkodás elfogadva. tizenhárom mellette ellene tartózkodás elfogadva. 14 mellette ellene tartózkodás elfogadva. 15 mellette ellene tartózkodás elfogadva. A egyes szóbeli módosító mellette ellene tartózkodás elfogadva. Most elektronikusan szavazunk a módosított szóbeli véleményről, módosított véleménytervezetről. Megnyitom a szavazást. Doesn't work? Can we check uh, what's going on with the... Um... Mr. Chairman. Mr. Chairman. Elnök úr. Jó, én mellette szavazom, de nincs itt a kártyám. Botini úr és Assis úr szavaznak? Jó. Én mellette szavazok, ezt a jegyzőkönyvet diktálom, és a többiek is, akik jelezték, hogy nincs itt a kártyájuk. Lezárom a szavazást. Elfogadtuk, 37-en mellette, 80 ellene, 3 tartózkodással elfogadtuk. Gratulálunk Preda úrnak a vélemény elfogadásához. Most akkor rögtön rátérünk a négyes rendi pontra, amely a 2004. évi mentesítés az Európai Unió általános költségvétéséről, a tízes fejezet, Európai Külügyi Szolgálat. Préda úrral fogalmazója. Van-e valami megjegyzése? Van -e? Csak éppen szeretném megköszönni a a titkárságnak a levelet, és a kollégáknak, és elsősorban a szocialista kollégáknak a kiváló együttműködést. Köszönöm. Köszönöm szépen, mondja az elnök. Most akkor szavazunk. Egyes módosító, mellette, ellene, tartózkodás elutasítva. Hármas, mellette, ellene, tartózkodás elutasítva. Négyes és ötös mellette ellene tartózkodás ellenőrizzük. Nem vagyok benne biztos, hogy mit is látok. Tehát négyest és ötöst ellenőrizzük. Jó, sokkal többen voltak ellene, tehát akkor elutasítottuk. Hatos. Igen, hatos. Hatos. Mellette ellene tartózkodás elutasítva. Hetes mellette ellene tartózkodás elutasítva. Nyolcas mellette ellene tartózkodás elutasítva. 9-es mellette ellene tartózkodás elutasítva. 9-es, 10-es, eh, bocsánat, eh, mellette ellene tartózkodás elutasítva. 11-es mellette ellene tartózkodás elfogadva. 12-es mellette ellene tartózkodás elutasítva. 13-as mellette ellene tartózkodás elfogadva. 14-es mellette ellene te, tartózkodás elutasítva. 15 mellette ellene tartózkodás elfogadva. Jó, ezzel együtt a szóbeli módosítót is elfogadtuk. Most akkor a 16-os mellette ellene tartózkodás elfogadva. 17-es a szóbeli, egyes szóbeli módosítóval mellette ellene tartózkodás elfogadva. És 18-as mellette ellene tartózkodás elfogadva. Most akkor elektronikusan szavazunk a módosított véleménytervezetről. Megnyitom a szavazást. Mindenki szavazott. Lezárom a szavazást. Elfogadtuk. 40 mellette, 80 ellene, három tartózkodás. És Preda úrnak jó hétvégét kívánunk a miniszterelnökkel, és akkor most 20 perc szünetet rendelek el, mert az iráni külügyminiszter majd 16 perc múlva jön hozzá. Köszönöm.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 Uh, good morning again, dear Köszöntöm újra a kollégákat. Ötös napi rendi pontunkkal folytatjuk a munkát, ha mindenki sikeresen leült, és szeretném körünkben üdvözölni a külügyi bizottság kebelén az iráni külügyminisztert, Mohamed Javad Zarif excellenciás urat, és az iráni iszlám köztársaság delegációját is. Köszönöm szépen, miniszter úr, hogy eljött hozzánk, elfogadva a kívásunkat. Ez az ön első látogatása az Európai Uniós intézményeknél, miután a január 16-ai nukleáris megállapodás megszületett a Nemzetközi Atomenergia Ügynökség és Irán között, és amikor az EIA e megerősítette azt, hogy Irán el is kezdte az első fázisát a megállapodott intézkedéseknek, a szankciók felfüggesztéséért cserében. A közös selekvési terv aláírása új perspektívát ad az EU iráni kapcsolatoknak. Az Európai Parlament támogatta mindig is az iráni kapcsolatrendszer ápolását, és Teheránban EU delegáció is működik, és tárgyalásokat folytatunk egy EU-iráni kereskedelmi megállapodás megkötéséről is. Érdekelne e tekintetben miniszter úr véleménye, hogy ön szerint melyek lehetnek az EU-iráni együttműködés területei, és emlékeztetnék arra, hogy a külügyi bizottság elnökünk vezetése alatt nem sokkal a tárgyalások lezárása előtt járt is önöknél, és ezt is annak a jegyében tette, hogy az Európai Unió, az Európai Parlament, Európa népei új kapcsolatrendszert építsenek ki önökkel. Magerini asszony vezette ezt a delegációt. Miniszter úr, az elmúlt hónapokban sajnos azt láttuk, hogy a biztonsági helyzet a közel-keleten súlyosan romlott, válsághelyzet van, nem csak az ISIS környékén, hanem Jemenben, Szíriában is, és mindezeknek az a hatása, hogy Európát nagyon komoly menekült hullám érte el. Két delegációnk járt múlt héten az egyik Brock elnök úr vezetésével Egyiptomban, és az én vezetésemmel pedig Szaúd-Arábiában és Katárban, tehát a régióban, és tájékozottunk a jelenlegi helyzetről, és Észak-Afrikával is sokat foglalkoztunk az utóbbi időben a legmagasabb rangú meghívottak részvételével. Zarif miniszter úr, közösek a kihívások előttünk, Noha nem értünk mindenben egyet, hogy hogyan kell ezekkel megküzdeni, meg kéne próbálnunk egyezni arról, hogy hogyan lépünk föl közösen. Érdekelne az ön véleménye az iráni belső helyzetre vonatkozóan, az emberi jogi helyzetre vonatkozóan, és az említett témák kapcsán is. Általában úgy szoktuk ezeket a meghallgatásokat csinálni, hogy a meghívott előadónk 10-15 percben beszélhet. Most 15 percben egyeztünk meg, hiszen ön először látogat meg minket. Utána a képviselők szoktak kép kérdéseket föltenni. Gondolom, hogy nagy érdeklődés van, ezért egy-másfél percre kérdezzük, korlátozzuk a felszólalások idejét, és akkor utána pedig megadjuk majd önnek a válaszadásra a lehetőséget. Most pedig akkor kérem, hogy tartsa meg bevezetőjét. Tisztelt képviselők, nagy megtiszteltetés számomra, hogy itt lehetek, és elmondhatom a véleményemet, és köszönöm azt a támogatást is, amit az Európai Parlament adott diplomáciai területen ahhoz a sikerhez, amit az utóbbi időben az évek során Catherine Ashton és aztán Frederike Morgarini vezetése alatt, sőt, hát még Javier Szalánát is említeném, végül is siker koronázott. Az Európai Unió és Irán mindketten büszkék lehetünk arra, hogy képesek voltunk a diplomáciát működtetni, sikerre vinni. Számunkra a diplomácia nagyon, egyéb, nagyon kellemetlen egyéb opciók alternatívája, és meggyőződésünk, hogy sokkal jobb diplomáciával elérni célokat, és megegyezni, mint más eszközökkel. Megváltozott nálunk is a paradigma, kiemelt jelentősége van a diplomáciának nálunk. Nagyon régóta, már 2003 óta zajlanak a nukleáris kérdésekről a tárgyalások az EU-val, és én már akkor is tagja voltam annak a tárgyaló csoportnak, amely akkor még csak az E3-akkal tárgyalt, nem az E3 plusz csoporttal, és a biztonsági tanácshoz idéztek minket, ezzel mi nem értettünk egyet. Az E3-okhoz aztán hozzáadták a biztonsági tanács újabb tagjait. Tehát az EU is mindig érintett volt ebben a folyamatban, és tulajdonképpen, ha jó úton járunk, akkor akár már 2000 ötre lezárhattuk volna a folyamatot, de mivel a biztonsági tanácsot is bevontuk a folyamatba, ezért ez sokkal tovább tartott, sőt az amerikai politika miatt sem volt ez lehetséges korábban. Most látnunk kell, hogy mi vezetett mégis eredményre. Minden ö, kibic és rosszindulatú kibic jóslata ellenére. Nagyon sokan mondták, hogy ezt nem fogjuk megkötni, ezt a megalapodást, és még többen mondták, hogy nem fogja Irán ezt végrehajtani. Nos, nem csak megkötöttük a megállapodást, hanem el is kezdtük a végrehajtását, és gyakorlatilag decemberben az IAEA e kimondta hogy január 16-áig minden követelménynek Irán meg fog felelni, ez így is volt, és így lehetett megkötni a megállapodást. Hogy miért sikerült ezt ö, megvalósítani? Nos, ennek az az oka, hogy sikerült újra definiálni a problémát, más keretbe helyezni azt. Korábban ez a nyugat és Irán, különösen az USA és Irán szembenállásáról szólt. Az USA-nak az volt a hozzáállása, hogy Iránnak semmilyen nukleáris kutatási programja ne legyen. Mi mindig úgy mondtuk, úgy gondoltuk, hogy a milyen békés kutatás, de az USA korábbi évtizedekre hivatkozva már azt is bűnnek tartotta, hogyha nukleáris erőművet építünk, ez egy korábbi amerikai doktrina, doktrina miatt volt így, és minden lehetséges módon és fázisban az USA beleszólt abba, hogy mi mit csinálunk atomenergia ügyben. Tehát kezdetől fogva az USA úgy állt hozzá, hogy Iránnak ne legyen egyáltalán semmilyen atomenergia kutatása. Ez aztán nagyon, ez elfogadhatatlan volt számunkra, mert ha ezt elfogadtuk volna, akkor alapvető jogunkról mondunk le. 2013-ban újra elkezdődtek a tárgyalások, és akkor sikerült végre a célokat újra fogalmazni. Úgy fogalmaztuk újra a célt, hogy legyen Iránnak nukleáris programja, csak maradjon ez békés. És ettől kezdve már nem kétpólusú volt a tárgyalás, hanem közös célt is ki lehetett jelölni, amit mi mindig is követtünk, és amit végre az USA és a nyugat is elfogadott sajátjaként. Az USA és egyes nyugati szövetségesei rájöttek, hogy úgyis képtelenek megakadályozni azt, hogy Irán atomenergia kutatással foglalkozzon, hiszen nekünk megvannak az ehhez szükséges eszközeink és berendezéseink, úgyhogy rájöttek, hogy ez tartatatlan az álláspont, és ők is elmozdultak. Az, hogy egy új célt sikerült végre kitűzni, vagyis csak újra definiálni pontosabban a régi célt, a teljes nukleáris kutatás tiltása helyett a békés nukleáris kutatás lett a cél, ami mindkét fél számára elfogadható lett ekkor indult el a probléma megoldása. Nem mindegy, hogy milyen paradigmában gondol, gondol gondolkodunk. Ma globális a világ. A globalizáció idején lehetetlen úgy jólétet és biztonságot garantálni bárkinek, hogyha a többi nép, a többi ország nincs biztonságban vagy nem él valamilyen szintű jólétben. Ez lehetetlen. Mások kárára nem lehet nyerni ma már. Korábban a nyertes és győztes paradigmája érvényesült, most rájöttünk, hogy a nyertes-nyertes, a win-win játékelméleti modellt érdemes követni, hogy mindenki és sőt, a még rosszabb ennél az lett volna, hogy a lose-lose játékot folytatjuk, hogy mindenki veszít. Úgyhogy a globalizált világban mindenkinek rá kell jönnie, hogy például a nukleáris diplomácia területén kizárólag a win-win megoldások működhetnek. Aki veszít, az mindent veszít. Tehát újra kell definiálni ennek érdekében a kihívásokat, a problémákat, a lehetőségeket, hogy pozitív kimenetelű játékokat és nem nulla vagy negatív kimenetelű játékokat lehessen játszani. Nos, mit jelentenek ezek a lehetőségek? Ezek fejlesztési lehetőségek, olaj lehetőségek, stabilabb olajárak, Most már a fogyasztók is pontosan tudják, hogy mennyire érinti őket az, hogyha az olajpiacok jól szabályozottak, vagy nem jól szabályozottak. Szükség van a párbeszédre a népek között, és a kihívásokat közösen kell megközelíteni. Közösek a kihívások, például az extremizmus, a szektarianizmus, az erőszak. Ha ezeket úgy fogjuk föl, mint közös leküzdendő problémákat, akkor találni is fogunk közös megoldásokat. Most, ha nulla eredményű játékban gondolkodunk, és iránt a nagyobb térséget tekintjük, akkor máshol is látható az, hogy ha valaki veszít, akkor mindenki veszít. Meggyőződésem, hogy lehetséges ez az újra definiálás, lehetséges úgy megközelíteni a problémákat, hogy megkeressük a közös értékeinket. Nézzük a perzsa térségét. A perzsa a mi ö, ellátó tengelyünk. Ez köt össze minket a világgal. A Perzsa ugyanakkor óriási kihívások vannak az extrémizmustól, az olajárak ingadozásán keresztül, a hajózási kihívásokig, a környezeti kihívásokig. A Perzs öböl környékén mindenki nukleáris erőműveket épít, úgyhogy most az atomenergia biztonsága is felmerül már, mint a térség egyik fő kihívása. A Perzsőből tehát egy problémás térség, és ezért a problémákat úgy kell definiálni, hogy közösen megoldhatók legyenek. Az európaiaknak a Helsinki folyamat adja meg a kereteket a gondolkodáshoz. Önök úgy gondolják, hogy az új folyamatokat mindent a Helsinki folyamat keretén belül kell levezényelni, a bizalomépítés jegyében lehet tovább lépni. Én ezzel egyet is értek, amennyiben az újra definiálás is részét képezi ennek a gondolkodásnak. Lehetséges mindez. Például az autonómia elvének, a sérthetetlenség, a nemzetközi határok sérthetetlenségének elvének leszögezése, a belügyekbe való benemavatkozás elve, az atomfegyverek felhalmazásának, tilalmának elve, ezeket már korábban is közösnek tekintettük. Együttműködés környezetvédelmi kérdésekben, szakértők, turisták, diákok cseréjében. És így fellépve a szélsőségesek, a szektariánus erőkkel szemben lehetséges eredményeket elérni, bizalmat építeni, ami aztán gazdasági eredményeket is hozhat, az olaj kitermelés rugalmasságát, simaságát, ez mindenkinek érdeke a világon, nem csak a Perzsőből országainak érdeke. Meg lehet ettől kezdve aztán egyezni a katonai együttműködésben is, és akár a szociális kérdések közös kezelésében is, például hogyan, abban, hogy hogyan lehet a szektáriánus erőket visszaszorítani, és közelíteni egymáshoz a térség népeit, és ha megtörtént ez a redefiniálás, újra definiálás, akkor jönnek majd az eredmények. Ez érvényes az atomenergia területén, ahogy láttuk, de más területeken is. Sajnos a térségünkben sokan mások kizárásával próbálják elérni céljaikat úgy, hogy mások vesztesek legyenek. E, ha aki ilyen úton jár, annak nem járnak sikerek, és valóban közösek a kihívások előttünk. A szíriai válság örökre is ránk is súlyosan hat, és ez még tulajdonképpen csak a probléma eleje, mert ö, szélsőséges erők nem csak ott vannak, a szélsőséges extremista erők világszerte léteznek, sőt erősödnek. A gyűrület, a szélsőségesség ideológiája jelenleg sajnos terjedőben van. Ezzel valahogy foglalkozni kell, és ezt nem lehet unidimenziálisan kezelni. Nem lehet kizárólag katonai módszerekkel fellépni. Ez lehet szükség a katonasságra a hardcore ellenében, de strukturális, funkcionális, vallásközi párbeszéd alkalmazó, szociális intézkedések sorával lehet csak visszaszorítani a szélsőségeseket. A 15 perce mindjárt lejár, ezért megpróbálom levonni a következtetést. Ha mindenki rájön arra, hogy ugyanazok a kihívások előttünk, és erre csak közös válaszokkal lehet ö, megoldást találni. Ha bárki úgy gondolja, hogy ez másnak a problémája, és foglalkozva vele más, az ebben a pillanatban már téved. Ma már minden probléma mindenkié. Nem igaz, hogy a szélsőségesség kérdését csak a térség országainak kell és lehet megoldani. Mindannyian ugyanabban a csónakban nevezünk, és ha vagy együtt süllyedünk, vagy együtt hajózunk tovább. Ez lenne a végkövetkeztetésem. Köszönöm szépen. Köszönjük mi is. Thank you, Minister, for being so punctual. Uh, it's 9.44. So far we have 24, 25 demands for uh, the floor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 A beszédének a második részére szeretnék reflektálni, nem a nukleáris egyezményre gondolok, ezt most már magunk mögött tudjuk, de nagyon ébernek kell lennünk. Itt inkább az instabilitás az öböl országaiban. Ön erre rámutatott a szektarizmust, az extrémizmus szélsőségeket és a kizárást említette. Irakban is azzal a problémával találkoztunk, amely terrorista csoportok létrejöttéhez vezetett, és ez pedig a szektáns politika, amelyet az előző iraki kormány folytatott. És néhányan rámutatnak az iráni befolyásra is ezzel kapcsolatban hogy a bizalmat megerősítsük a régiaban, e, és nem ezt a e, bizalmatlanságot, e, az interferenciák, interferenciák problémáját kell megvizsgálnunk a nemzeti érdekek védelme. Tehát mit válaszol önnek, akik ebben a régiában, akik túlmennek a védelem helyzetéről az interferencia felé? Charles Tannock. Uh, Igen, elnök úr, köszönöm szépen. Az ECR is uh, örül annak, hogy jobb uh, kapcsolatok vannak az EU és az Irán Iszlám Köztársaság között. Nagyon óvatosnak, ébernek kell lennünk a nukleáris megállapodás közető, követően is nemzetközi szinten. Két kérdésem van. Az ENSZ Biztonsági Tanács állásfoglalása 1929-es számú um, határozata megtiltja a nukleáris töltetű fegyverek alkalmazását. Vajon ezek, de bejelentették önök, hogy a jövő évben ezek a, a nukleáris töltetű fegyverek rendelkezésre fognak állni. Miért van Iránnak szüksége az ilyen jellegű nukleáris fegyverekre, és ki lesz a célpont? A másik pedig a, a számunkra teljesen elfogadhatatlan numera, numera határozat. Irán több mint 800 bebörtönzöttet kivégzett, közöttük papokat, újságírókat, a londoni választókörzetemben néhányan szóba is tették azt is, hogy a mai napig az önök kormánya nyomása alatt élnek. Mikor fog Irán eljutni oda, hogy tiszteletben tartsa az iszlám hagyományokat, hogy nincs vallás kötelezettség, ha jól tudom, legalábbis az önök vallása ezt biztosítja. És mi az LGBT közösség helyzete Iránban? Köszönöm szépen, Velde úr az Álda nevében. Köszönöm szépen, miniszter úr. Miniszter úr, néhány szót szlovénül is hallhat hozzászólásom révén. Nagyon tetszett, hogy az, a mm, diplomácia elismerését hogyan kezelték, és az Európai Unió valóban nagyon jól kezelte, amikor az Iránnal való kapcsolatokat újra próbálja életre kelteni. Nagyon fontos a régióban Irán. A következőt kérem öntől. Tudná-e pontosítani a két gondolatát, amit, el, amit elmondott? Az egyik azokra az intézkedésekre vonatkozott, amely a bizalom erősítését szolgálta. El tudja -e képzelni azt, hogy a Szaudarábiához való kapcsolatokban elindul egy bizalomépítési folyamat, a másik pedig nem hallottam semmit az iráni emberi jogi helyzetről. Kérdezem, hogy van-e változás kilátásban. Nap mint nap ugyanis hallunk arról a parlamentben is, a diaszpora képviselőitől is, és az önök információiról és érveiről is e helyzetről az irán iszlám köztársaságnak toleráns társadalomá kell alakulnia, és az olyan nyitott emberek, mint ön, ezt segíthetik. Köszönöm. Köszönöm szépen. Júliusban megállapodtak megállapodás született, ami Irán elszigeteltségét megszüntette. Remélem, hogy nem csak a közel-keleten, hanem összességében a világ életében is pozitív szerepet fognak tudni betölteni, hiszen nap mint nap élesedik a helyzet. Rasszista és vallási vonatkozásokra is gondolok, amikor ezt mondom. A, a türelmetlenség, a vallás türelmetlenségi háborúk a régióban egyre erősödnek, Szaudarábia, sok mindent az önök szemére hány etéren. Ezen kívül 200 ezer harcost képeztek az önök országában a hírek szerint Szíria számára ennek a nyereségét önök élvezik. Mit gondol a Szaudi Szövetség kell, tudnának-e e, kezdeni valamit, valóban elősegíthető-e a régió stabilitása ezzel. És van még egy kérdésem, néhány nappal ezelőtt azt mondta, hogy e, fegyverszünetről fognak megállapodni, de Szaudarábia mégis e, a törökországi cseleki légibázisra repülőgépeket küldött. Hogyan értékeli akkor ezt most? Itt van némi ellentmondás a stratégiai e, érdekek között. Szkára, szeretném elmondani, amit 2014 márciusában, májusában elhangzott, tudnélik az, hogy különböző eszközei vannak e, az iszlámnak, és a szírek az egyiket alkalmazzák. E, Köszönöm szépen, miniszter úr, köszönöm, hogy eljött hozzánk. Először is köszönetet kell, hogy mondjak az igen, azért az igen pozitív szerepért, amelyet Irán a, a, az atomsorompó tárgyalásokon többet töltött. Egy kérésem is van. Azt hiszem, nagyon sok olyan szakterület van, ahol az együttműködés nagyon jó lehetne. Például a környezeti problémák az Urmea tengernél, vagy mindkét, mindkét félnek vannak, szak, vannak szakértői, van szakértelem. Nagyon jó együttműködés lehetne az energiaterén, a megújuló energiákra gondolok elsősorban, a kábítószer ellenes harcban. Egy konkrét kérdésem azonban van, mégpedig az, hogy esetleg röviden el tudná mondani, hogy mi Irán álláspontja a tervezett Szíriával való tárgyalásokhoz. Köszönöm szépen Buchner úr. Fábio Castello, 1 perc 40 másodpercben. Köszönöm szépen, elnök úr. Én is üdvözlöm a külügyminiszter urat. Nagyon örülök, hogy itt van. Én is azok közé tartozom, akik újra meg újra kiállnak amellett, hogy meg kell kötni ezt a megállapodást. Ön is jelezte, hogy történelmi előrelépést jelent ez pont az öböl államban, az öböl térségben nagyon fontos, hiszen a háborús konfliktusokat meg kell oldani. Gazdasági oka is vannak ennek, de nem csak a gazdaságot kell lássuk. Ezért kérdezem a következőt. Mi a véleménye például a Szaúd-Arábiával kapcsolatos tárgyalásoknál az olajválságról, az olajárakról. Irán újra most kiléphet az olajpiacra. A másik dolog pedig az emberi jogok kérdése. Sajnos jeleznem kell és utalnom kell arra, hogy Irán sajnos ma még azon országok közé tartozik, ahol a legtöbb halálos ítéletet hajtanak végre. Feltételezhetjük el, hogy reformer kormánya erre vonatkozóan moratóriumot fog a következő években legalábbis tervezni. Nagyon jól lenne, köszönöm szépen, Fábio. Most pedig egy percre korlátozom a további hozzászólókat. Kellen úr először. Köszönöm szépen, elnök úr. Miniszter, miniszter úr, én is üdvözlöm, és üdvözlöm azt, hogy itt van, üdvözlöm, amit elmondott, de talán elfogja az is, hogy végül minden a bizalomra nyúlik vissza, és arra, hogy engedményeket tegyen Irán az emberi jogok terén is, és a terrorizmus támogatásában is. Elfogadja azt, hogy ennek a bizalomnak a lakmusz tesztje az emberi jogi helyzet javítása Iránban, a vallási és nemzeti kisebbségek helyzetének javítása. Egy példát hadd mondjak. Egy fiatal nő, 29 éves, aki 12 évre ítéltek azért, mert a Facebookra egy karikatúrát tett ki, amivel eh, a nők jogai csorbító új törvények ellen tiltakozott. A következő öm, több a választások jelöltjei közül többet eh, ugyanilyen okok miatt eh, diszkvalifikáltak. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen, elnök úr, nagyon örülök annak, hogy ön is eljött az Európai Parlamentbe, és nagyon örülök, hogy a Külügyi Bizottságban találkozhatunk. A nukleáris megállapodás végrehajtása fontos, hiszen stabilizálja a közel-keletet, és nem csak biztonságosabbá, de virágzást elindító tényezőnek is tekinthetjük. De mégis az, aki beutazta a régiót, ismeri Iránt és a népet, hozzám hasonlóan talán a következő megjegyzéseket elmondhatni. Az autoriter vezetők a múltban megtanították önöknek, hogy mit jelent az egy nép számára, hogyha nincs korrupció, nincs elnyomás. Ennek tükrében kérdezem, hogy mi Irán szerepe a szíriai fegyveres konfliktusokban. A szíreket az iráni, az iránok történelméhez hasonlóan szintén háborús elnyomás az irániak, eh, szíriaiak is szintén hasonló eh, eh, elnyomás alatt szenvednek. Most, most jön a kérdésem, sajnos letelt az egyben. Hadd mondjam mégis el, tehát alapvetően hogyan segíthetünk, és van még egy gyors kérdésem. Voltam a térség országaiban, ahol újra meg újra felmerül a beavatkozás kérdése. Értjük, értjük az üzenetet, köszönöm szépen, Fordiga képviselőnek adom meg a szót. Én szeretném elsmitelni azt, amit a kivégzéssel kapcsolatban mondott Charles Tenek. Szeretnék a cél energia keverékkel kapcsolatban kérdezni öntől. Valóban a jövőben annyira szükség van a nukleáris energiára? És aztán Szíriával kapcsolatban nagy veszteségeket szenvedtek ott el az emberi katonai személyzet körében mi a jövőbeli stratégiájuk Szíriával kapcsolatban és a koalícióval kapcsolatban? Köszönöm szépen, miniszter úr. Irán mit lát leghatékonyabb stratégiának az ISIS ellen? Második kérdésem, miután a nukleáris kérdésekkel kapcsolatban megállapodásra jutottak, lát-e lehetőséget arra, hogy előre lépjenek az izrael való kapcsolataikat életen? Hágyi George úr. Köszönöm szépen. Miniszterelnök úr, külügyminiszter úr, a külügyi bizottság olyan kérdésekkel is foglalkozik, ön, amelyeket ön nem említett, például az ön országában való emberi jogok kérdése. Nagyon sok kifégzést folytatnak, és a lakosság számához képest nagyon sokan sokat megölnek, azért, mert bűncselekményekkel vádolják őket, és nyilvános kivégzések vannak. Lenne olyan kedves, hogy ezzel kapcsolatban részletesen beszámolna a helyzetről? Lona asszony. Köszönöm szépen. Miniszter, miniszter úr, ön is azt mondta, nem lát engem, azért mert a kamera eltakar. Köszönöm szépen. Itt vagyok. Tehát ön is azt mondta, hogy Szíria számára a katonai megoldás nem az egyetlen lehetőség, és ennél több megoldásra szenne. Assaddal nem csak az ISIS ellen harcolnak Szíriában és más, hanem a szíriai helyzet ellen is. Miért nem mondják meg Assadnak, hogy a katonai megoldás az már kezdetek óta nem jó? A másik, a Szaharov díj átadásakor a parlament elnöke, aki 2010, és két irániak, akik filmrendezők megkapták ezt a díjat, és miért nem dolgozhatnak azóta. A Helsinki folyamat nagyon jó, de nem elfogadható most már az emberi jogi helyzet. Elnök, megkaptuk, értettük. Köszönöm szépen. A kérdésem, hogy Jemennel kapcsolatban egy szövetségi megoldást látnak-e? Aztán a szíriai szárazföldi erőkkel kapcsolatban mit gondolnak a jemeni múltbeli tevékenységük alapján? Aztán az iráni forradalmi erők gárda azt mondta, hogy Izraelt el akarják törölni a föld felszínéről. És kérem szépen, hogy ezekkel kapcsolatban szóljon, és hogy tiszteletben tartják-e az izraeli szuverenitás kérdését. Aztán a pénzmosással kapcsolatban miért támogatják a terrorszervezeteket. Tavaly január óta Irán Szaudi-Arábiával kapcsolatban aktív szerepet játszott, és a halálbüntetéssel kapcsolatban hogyan látja a jövőben ezt a szerepet. Aztán az a zsidó iskolák eh, Iránban eh, valóban eh, szombaton is kell, hogy tanítsanak-e. Köszönjük szépen, Borgéció úr. Köszönöm szépen, elnök úr. Nagyon örülünk annak, hogy a, a, amit a szélsőségességről és a terrorizmusról mondott az önök ország, az ön országa szeretne együttműködni Európával. Tulajdonképpen mi is a célpontjai vagyunk az ISIS-nek. Milyen tanácsot tudna adni eh, az EU-nak ezzel a szörnyű fenyegetéssel kapcsolatban? Megfelelően reagálunk-e erre? Most akkor a gazdasági kérdésekkel kapcsolatban szeretném megköszönni azt a nyitást, amely országom vállalkozásának, különösen a vasúti ágazatnak eh, tettek, eh, elsősorban a KKD-knak. De a kérdésem az, hogy amikor olaj- és gázszállításról van szó, akkor nem lehetne modern eh, szállítási, direkt közvetlen szállítási eh, módszereket találni eh, elsősorban Dél-Európával kapcsolatban. Köszönöm. Szeretettel üdvözöljük, Excellenciás úr tetszett a politikai meglátása, hogy Szaudi-Arabia provokálja az országot. Lesznek ennek általános következményei az EU-val és az EU Egyesült Államokkal való kapcsolataikat illetően? Hogy fognak, foglalkoznak ezzel a kérdéssel, Svetina úr? Köszönöm szépen, elnök úr. Excellenciás úr, Köszönjük, hogy reagált erre a meghívásra. Szállam alaikum. És a delegáció tagjait is üdvözlöm. Az Európai Unió az emberi jogok egyetemes védelmére épül. Ezért szeretnék erre koncentrálni. Irán egy olyan ország, ahol az egyfőre jutók kivégzések száma a legmagasabb a világon. Több száz eur, iráni állampolgárt akasztottak fel tavaly. Évente növekszik riasztó módon ez a szám. Hogy foglalkozik ezzel a kérdéssel az önkormánya? Gomez asszony. Örülünk, hogy itt láthatjuk önt, és Remélem, hogy ez a megállapodás eh, köztünk és Irán között nem sokára gyümölcsöket hoz. A, a, eh, a baháik joga, az emberi a kapcsolatban, a halál büntetéssel kapcsolatban, mindezekkel a kérdésekkel foglalkozni kell. És például olyan személyek, szerzők, aki, mint a Pahái úrnak a sorsa. Elsősorban azt szeretném tudni, től, hogy a szíriai konfliktusa kapcsolatban mi a legújabb eredmény. Amikor én jártam Iránban, akkor úgy láttam, hogy nem akarja Irán megmenteni Assadot, hanem inkább Szaudarábia ellen irányul. Én Szaudi-Arábiában nem ilyen fajta hozzáállást láttam, őt inkább tárgyalni akartak. Most hogyan látják a szíriai eseményeket? ez Oroszországgal és másokkal kapcsolatban. Köszönöm, Korinika úr. Köszönöm szépen. Ki, excellenciás úr, köszönjük szépen ezt a ragyogó eh, eh, előadását illetően a lengyelek 77%-a a halálbüntetés mellett áll ki. Mi támogatjuk épp ezért önöket és a szíriai eseményekkel kapcsolatban, amikor a kalifátus ellen harcolnak, és reméljük, hogy ISIS-szel a végsőkig harcolni fognak, ISIS ellen. Nem értem, hogy a pakisztáni és az iráni eh, kormánynak eh, lehetnek nukleáris fegyverei, de Iránnak nem lehet. Köszönöm szépen. Thank you, Chairman. Mr. Foreign Minister. Köszönöm, elnök úr, külügyminiszter úr. Emberi jogi kérdést szeretnék föltenni. A két és fél év alatt Ruáni eh, elnök úr kormányzása alatt legalább 2300 embert végezte ki, és Irán több kiskorút végez ki, mint bármely más ország a világon, mondja az Amnesty International. Kisebb, vallási kisebbségeket, a Bahá'í vallást, a keresztényeket üldözik, börtönbe zárják. Mikor lesz már ennek vége, ennek a borzalomnak? Pancéri úr kap szót. Köszönöm szépen, hogy eljött hozzánk. A nukleáris megállapodást óta az önországa megerősödött szerepet játszhat a világban, ugyanakkor ehhez kéne az is, hogy a szaud-arábiai, e, izraeli, iráni háromszögben a konfliktusok enyhüljenek. Hogyan lehetne ezt elérni? Van a kolléga, örülök, hogy megállapodtunk az ön hazájával, hogy a szankcióknak vége, és gazdasági kapcsolatok újra kialakulhatnak és modernizálódhat Irán. És örülök annak, hogy feladták azt az elvet, hogy a szociális konfliktusokat a szankciók okozzák. És hogy elkötelezték magukat bizonyos emberi jogok betartása mellett. Ami Szíriát illeti, jelenleg is zajlik a civil lakosság legyilkolása, főleg orosz, az orosz légierő által, amely, amely bombázza a lakott területeket. Ön egyetért azzal, hogy ebben önök koalíciós partnerei az oroszoknak? És lát -e a normálisabb megoldást a probléma rendezésére? Üdvözlöm, külügyminiszter úr! Kérdésem az izraeli kapcsolatokra vonatkozóan már elhangzott úgy, hogy lemondok a felszólalási időmről. Cséze úr kap szót. Köszönöm szépen, üdvözlöm, miniszter úr. Európai ként és olaszként és olasz vagyok Magerini asszony sikereire a nukleáris megalapodás kapcsán, és remélem, hogy ennek a megalapodásnak tényleg pozitív gazdasági hatása lesz irára és stabilizáló hatása is a régióra. Kérdésem a következő. A síták fellépése hajt sok szunnit az ISIS keblére. Hogyan lehetne a síta-szunnita konfliktust egyhíteni, és Szíria felosztását három részre elkerülni, vagy mit gondol erről egyáltalán? Miniszter úr, ön azt mondta, hogy nem lehet úgy nyerni, hogy más veszt. Akkor, ha ez igaz, akkor ön szerint mi a következő biztató lépés a megállapodás felé? A partnerséget általában közös elvekre szokták építeni. Látta ön esélyt arra, hogy emberi jogi területen szélesebb alapra tudjuk helyezni az együttműködést a jövőben. Köszönöm, Eloise. Most Teokaris asszony kap szót. Teokaris úr. Nem, Teokaris asszony. Csak egy aspektusra szeretnék kitérni. Hallanak? szeretném a halálbüntetés kérdését, a kivégzésekért tematizálni. Irán képe a világban nagyon megváltozna, hogyha eltörölnék a halálbüntetést, és ö, több jogot adnának a polgáraiknak. Az önök népe nagyon jól képzett lakosság, demokráciát akar, és szabadságot. Köszönöm szépen. Miniszter úr. végére értünk nagy nehezen a felszólalásoknak. Köszönöm szépen a kollégáknak a fegyelmezett rövid kérdéseket, máskor is így járjunk el. Csak mint árnyék előadó szeretnék Howitt úr megjegyzéséhez hozzáfűzni azt, hogy az emberi jogok védelme valóban mindannyiunknak szívügye, és Irán kapcsán ez mindenkiben felmerül, és örülnék, arra annak, hogyha kifejteni nekünk, hogy a Szaudarábiával kapcsolatos feszültségeket hogyan lehetne enyhíteni, és a jemeni helyzetről is. Körülbelül 13 percet tudok adni a válaszokra. Thank you very much. Köszönöm szépen. Igen, hálás vagyok mindannyiuknak a kérdésekért, megjegyzésekért, amelyeket hallottam, és ezeket a párbeszéd szellemében, a megértés szellemében fogadtam, és remélem ugyanígy fogadják őszinte válaszaimat kérdéseimre. Me begin uh, in the order of priority probably uh, Igazából talán prioritási sorrendben szeretnék válaszolni, ha megengedik, hiszen a legtöbb kérdést, ha jól értettem, az emberi jogokkal kapcsolatban kérdezték, úgyhogy a válaszomat ezzel szeretném kezdeni. Előre bocsájtom, hogy mindannyian a kormány, a civil társadalom felelősek vagyunk az emberi jogok védelméért, elősegítéséért. És ennek a folyamatnak nincs vége. Minél inkább védjük az emberi jogokat, annál jobban sta, annál stabilabbá válik a társadalom, és annál jobban fel tudunk lépni a szélsőségek ellen, erőszakos szélsőségek ellen. Az egyik oka annak, hogy Iránban nincsenek szélsőségesek egy ilyen térségben, amely tele van velük, az pontosan az, hogy nem éltük meg a a választófülkék frusztrációját. Nagyon sokan nem is tudják, mi az, hogy választófülke. Az ilyen folyamatoktól mi örökre eltávolodtunk. Ezt látják az utcákon, ezt látják a stabilitásban, a társadalom stabilitásában, nyugalmában. Nem mondom azt, hogy nem kell az emberi jogokat fejle, erősíteni, messze vagyunk természetesen attól, nem mondom, ez nagyon sok területen kell még erősödnünk, az emberi jogokkal kapcsolatban ez az, ami a leginkább legitimizálja a kormányokat és erősíti a stabilitát. Mi üdvözöljük az Európai Unióval való komoly emberi jogi tárgyalásokat. Olyan emberként, aki emberi jogi párbeszédet indítottam el előző minőségemben, külügyminiszterre helyettesként, amikor még Chris Patton volt az EU külkapcsolatokért felelős biztosa. Nos, ilyen emberként igen komolyan jelet, jelenthetem ki, hogy, hogy nagyon várjuk, hogy ezt elindítsuk. De el kell fogadni, hogy ez a párbeszéd kölcsönös párbeszéd legyen, ne irányú utca, ne monológ legyen, és ne legyen ö, prédikálás. Nem akarok prédikációval kezdeni arról, hogy milyen értékeket őrzünk a társadalmunkban, hagyományainkban, és remélem, hogy önök sem fognak ugyanerről prédikálni, hanem egy igen komoly diskurzust indíthatunk el, amire szükség van. Remélem mindannyian értjük azt, hogy miért van szélsőséges, miért van ez a jelenség. Mindannyian értjük, hogy azok, akik a világ egy részén ártatlan embereket lefejeznek, miért beszélnek tökéletes kiejtéssel európai nyelveket, nem pedig perzsa nyelvet tökéletes akcentonnal. Ezt a kérdést feltették már? Hogy mi az oka annak, hogy ez történik? Mindannyiunknak kell az összes kérdéssel foglalkoznunk. Én nem akarok senkit vádolni, de önök ránk, és mi önökre emberi jogok megsértése miatt szankciókat vetettünk ki hogyha önök is komoly párbeszéd keretében meghallanák azt, mindezt, akkor valóban komoly diskurzust indíthatnánk emberi jogokról. Az elmúlt 28 évben emberi jogot oktattam, és tudom, hogy minden társadalom számára fontos, hogy saját otthon nevelt emberi jogvédőit. Ne haragudjon, nem szóltam közbe, amikor ön ö, beszélt. Ez például az emberi jogok tiszteletben tartásának egy része. Mindannyian meg kell, hogy ezt hallgassuk. Én mindenkit meghallgattam, amikor beszélt, én elvárom, hogy meghallgassanak. Mindannyiunk számára fontosnak tartom azt, hogy elismerjük azt, ezt a tényt úgy, ahogy ott van az elmúlt 37 évben Iránban négy elnök volt, akik ellenzéküket választották hivatalba. Négy elnök, Afsenjani, Hatami elnököt választotta meg, aki a választásokon, nem most Rafsanjani ellenzéke volt. Hatemi elnök kit választott? Ahmadinezsa elnököt senki nem kételkedik abban, hogy ő is ellenzék volt. Ahmadinejad Ohani elnököt választotta, aki a legtávolabb állt a jelöltek közül tőle. Minden társadalomban, amelyekre nem vetettek ki szankciókat a mi régiókban, egyetlen egy országban történt, sem történt ez meg. Tehát a szavazófülke nem volt ott szabály. Úgyhogy a kérdést hadd vegyem fel, miért ránk Iránra vetették ki a szankciókat, és másra nem. Erre a kérdésre válaszolniuk kell, hogyha az emberi jogokról komolyan akarnak beszélni, hogyha az emberi jogok nem politikai manőverezés tárgya lesz. Ha nem akarják, hogy ellenfeleket teremtsenek ezzel kapcsolatban. Iránt az ENSZ-ben is képviseltem, és láttam azt az időszakot, amikor az iraki Saddam rendszer az iráni emberi jogi kérdések proponense volt. Az Európai Unióval együtt szavazott Irán elleni állásfoglalásokra, és egyetlen egy olyan áll, és egyetlen egy állásfoglalás sem volt az ENSZ-ben Saddam Hussein ellen. Amikor Saddam megszállta, megtámadta Kuwaitot, egyszerre ő lett az egyik legnagyobb emberi jogsértő. Saddam akkor emberi jogsértő volt, fekete bárány, de nem azért, mert Kuwaitot megtámadta, mert, hanem azért támadta meg Kuwaitot, mert emberi jogsértő volt. És a, a nemzetközi közösségben mindenki a kocsit kötötte a ló elé. Ez szerintem az, ahol az emberi jogokkal visszaélnek véleményünk szerint a nemzetközi közösségben. És az emberi jogok hitelességét, legitimációját ássák alá. Én tudom, hogy az emberi jogok a nemzetközi közösség jogos figyelmét élvezi, de el kell, hogy fogadjuk, hogy az emberi jogok legyenek a döntő szempont, nem pedig a politikai megfontolások. Ha hazamennek, akkor kérem, gondolják végig, ha a régióban egy ország a, az EU szankciókat kell, hogy e- emberi jogsértések miatt kapjon, az Irán legyen? Ezt, ezt kérde, tegyék fel maguknak. Irán legyen akkor? Vagy mondjuk az az ország, amely a jemeni embereket kibombázza otthonaikból. Hányan haltak meg Jemenben? Megnézték? Többen halnak meg naponta a szaudi bombázások miatt Jemenben, mint Szíriában. Igen. Nézzék meg a statisztikákat. Nézzék meg. Nézzék meg a statisztikákat, uram menjenek oda és nézzék meg. Nem csukhatják be a szemüket. Nem lehet sem, nincs már mit bombázni Jemenben, csak embereket. Egy szemengyárat ötször lebontottak. Liszt eh, malmot, malmot lebontottak ötször, azért, mert az elmúlt 11 hónapban egyszerűen nincs célpont. Jement teljesen eh, a földet tették együtt. Tudom, hogy az Európai Parlament elkezdett erről tárgyalni, tudom de legyünk óvatosak, amikor ezekről a kérdésekről beszélünk. A halálbüntetés. Um, Irán a lefoglalt ópium, világon lefoglalt ópium 85%-át fogja el. A 90-es években azt mondták nekünk, hogy hagyjuk, hogy Iránból átmenjenek a, a kábítószerek, nem hagyunk itt semmit, elviszük Európába, hiszen ott a leglukratívabb számunkra anyagi értelemben. Nem hagyunk itt semmit. Tudják, mit tesznek a, káb- a kábítószercsempészek? Iránban a legolcsóbb és a legjobb szórakozás a kábítószer. Támogatják Iránban a, a kábítószereket, szinte ingyen van. Szinte. Azért, mert mert nem tartjuk felelősség, a felelősségi körünkbe tartozónak, hogy a kábítószerkereskedők ellen feljézzünk. Azok, akik kis, kicsi csomagokkal érkeznek, azok semmi ahhoz képest, ami nálunk vannak. Teherautókkal szállítják ezt a fegyverekkel együtt. Ezt hogyan kezelnék? Mi nem mondjuk azt, hogy nekünk, hogy a legjobb választ találtuk meg, de hogyan akarják a, legnagy, a világ legnagyobb kábítószer tranzit útvonalának, útvonalának problémáját eh, kezelni. Afganisztántól, az ópiumtermelés fővárosától, Iránon át a főútvonalon Európába. Iránban a kábítószer az Európai utcán eh, értékesített árak egy századába kerülnek. Nem azt mondom, hogy ez a legjobb intézkedés ellene. Nem mondom, hogy ez a legjobb visszatartó elő de még más opciót nem találtunk. Készek vagyunk arra, hogy beszéljünk önökkel. A narkotikum habműveletbe bekapcsolódunk. De a szankciókat, hogyha továbbra is Iránra kivetik, akkor Irán nem fogja tudni felderíteni, kik azok, akik kábítószer csempéznek Iránon át Európába. Komoly emberi jogi párbeszédet akarunk, halálbüntetést is. Kezdjük el! kezdjük el a, a komoly párbeszédet, hogy hogyan kezeljük ezt a problémát, hogyan kezeljük a kábítószer kereskedelem problémáját. Nagyon fontos, mint mondtam, egyetlen egy ország sem állíthatja azt, hogy tökéletes emberi jogi múltja története, vagy nem mondom, hogy Iránnak ez lenne. Kritikusak vagyunk, és kritizáljuk a visszaéléseket. Úgy gondoljuk, hogy nagyon sok terület nagyon sok területen fejlődni kell. Mi vagyunk az elsők, akik ezt elismerik. Az elnéke jelentette kampányigéretként, hogy az állampolgári jogok kartáját akarja kiadni. Ezt meg fogja tenni jogalkotási intézkedésekkel. El is kezdtük ezt a parlamentnek, benyújtottuk azért, hogy a megfelelő polgári jogokat biztosíthassuk. De Nézzük a valóságot is. Diszkvalifikációról is beszélünk. Van, aki nem szereti ezt, eh, hogyha kizárnak valakit, de nézzük meg a tényeket. 6000-en ma 300 eh, helyre kandidálnak, parlamenti eh, helyre. Az azt jelenti, hogy minden egyes képviselői helyre több mint 20 jelentkező van. Én mondjuk nekem megvannak a preferenciáim, hogy kikerüljön be, de minden demokratikus társadalomban van verseny. Vannak olyan társadalomban, ahol a pénz a verseny alapja. Hogyha nincs az embernek pénze, ha nem tud befizetni, akkor vannak olyan bizonyos társadalmak, ahol soha nem indulhat a választásokon az ember. Sajnos a mi társadalmunkban is ez van. Rendkívül drága vállalkozás a választás, és az, hogy megválasszák az embert. Tehát van Iránban is egy ilyen folyamat, minden, sok más országban, Iránban is, minden hátrányával együtt, de az a tény, de az tény, hogy hogy az embereknek mégis komoly választási lehetősége van, érdemi egy olyan országról beszélünk, az Isten áldja már meg önöket, aminek van parlamentje, van választása, akinek az elnökét népszavazáson választ, szavazáson választják meg. Egy olyan régióban, ahol ez anomália. Néhány dolgot szerettem volna csak elmondani azért, hogy legyen mind gondolkodni, lehet, hogy mérges gondolatokat indítottam útjára, ezt össze, őszintén mondom. De azért pozitívumokhoz visszatérve készen vagyunk arra, hogy párbeszédet indítsunk az Európai Unióval emberi jogokról a kölcsönös tisztelet alapján. És az ide-oda beszélgetés talaján a halálbüntetésről is. Nézzük a régiót, mert ez volt a második leg gyakoribb kérdés. És elnézést kérek, hogyha néhány kérdés most kimaradt. Tudom, hogy egyenként kellett volna válaszolnom, fel is jegyeztem mindenütt, és a, a régió volt a második kérdés. Azt hiszem a, a legveszélyesebb és legironikusabb elképzelés, leghibásabb elképzelés, a, azért mondom, mert ezt 14 évszáz, évszázadon keresztül nem volt az a fajta egyenlőségi interakció, amit most önök jeleznek, és azért álságos, mert úgy mondják, hogy ez Róma, Párizs, London utcáin megvalósul. Tehát hibás és veszélyes, úgyhogy ne kerüljünk be ebbe a, a ne essünk be ebbe a csapdába, üdvözlöm önt is. Now you can come and join us <laughs> and resolve the Iran problem. How <laughs> are you? Um, so it's not a religious problem. Ez nem vallási probléma tehát, hanem eh, ez tulajdonképpen a szomszédjaink percepciója, hogy eh, Irák, Irakban Saddam bukását követően egyfajta egyensúlyjal kell, e, egyensúlyt kellene kialakítani egy ekvilibriumot kialakítani, és mindent ez a percepció mozgat. Készek vagyunk arra, hogy foglalkozunk ezzel az aggodalommal, félelemmel akkor, hogyha mások, tehát ha foglalkozni akarnak veled, nem pedig legyőzni. Most Tegyük félre, hogy a sárad az demokratikus, nem demokratikus, könyörtelen vagy nem az. Erről már mind hallottak. De miről beszélünk? Demokrációról a régióban? A demokra- demokrácia alapján kritizáljuk a sárát, vagy pedig vagy pedig más alapon. Aki őt kritizálja, demokratikusabb nála? igazából ugye itt nem demokráciáról van szó, nem a szírek jogairól, hanem arról a pervertált regionális egyenlőség elképzelésről, amelyet most újra akarnak a tárgyalóasztalra tenni, és úgy gondolom, hogy ennek tükrében halnak meg ártatlan gyermekek. Figyeljünk a probléma megoldására. Miért Irán miért van ott? Azért, mert Irán úgy gondolja, hogy az alternatíva ma Irakban vagy Szíriában nem a demokratikus kormány, hanem a társ. És vannak olyanok, akik a Daist el, elfogják, fog, vagy el akarják ha, fogadni Damaszkuszban. E, mi viszont azt mondjuk, hogy nem a mi dolgunk az, hogy ki e, irányítja Irakot vagy Szíriát, hanem ez az ottani az iráni, bahmaráni, jemeni eh, emberek dolga. Nem nekünk kell meghatározni, nem vétozhatjuk meg, nem küldhetünk csapatokat, hogy az emberek a nép akaratát megakadályozzuk. Nem bombázhatunk, nem indíthatunk légitámadást. A mi Jemen programunk pontosan az, ami Szíria, négy pontos program, tűzszünet, nemzeti egységkormány, a kettő között a humanitárius segítségnyújtás, amelyre abszolút szükség van. Tehát tűzszünet, humanitárius segítségnyújtás, nemzeti egységkormány, szír és jemeni tárgyalások, melynek a célja az alkotmányos reformok, úgy, hogy biztosíthassuk a befogadó részvételt, a befogadó kormányt mindkét országban. Végül pedig az újonnan módosított alkotmány alapján választások. Ebben a sorom, so, folyamatban a, küls, a külsősöknek nem diktálni kell, hanem segíteni. Ne ők határozzák meg, hogy ki induljon, ki jelöltesse magát, és ki ne, ki vezessen, és ki nem. Ez a szír és jemeni nép kötelessége, feladata, és megtiszteltetése. Jemenben a jemeni párbeszédet indítottuk el, támogattuk a párbeszédet, mások kiléptek belőle. És minden egyes alkalomban mi ragaszkodtunk hozzá. Szíriában megállapodtunk Bécsben, New Yorkban, Szíriával kapcsolatban, az a négy pontos terv alapján volt. És ez a ezt Irán már 13-ban, eh, eh, 2013-ban benyújtotta ezt a tervet. Elfogadták, ha elfogadták volna a 22.45-ös állásfoglalás helyett ezt, amit ugye két éve fogadtak el, akkor rengeteg életet menthettünk volna meg. Azt mondtuk, hogy tárgyaljunk az emberekkel, mielőtt Sered eh, el, távozna el kell kezdeni a tárgyalást. Előtte nem érdemes semmit tenni, hiszen minden mással csak a konfliktust hosszabbítanánk meg. A tárgyalóasztal köré kell leülni, és meg kell állapodni velük. Nem, nem emiatt húzódik el a szír konfliktus, mert ezt nem teljesítettük. Még húzzuk el további két évre. Most a nemzetközi közösség, az Egyesült Államok és az ENSZ is elfogadta, hogy a szírekkel párbeszédet kell indítani, mielőtt eredményre jutunk. Coalition. Koalíciókról beszélünk, bármit is, nevén nevet is adjanak neki Nos, akkor nézzük a helyzet reális meglátását. Közös kihívás, közös felelősség van. Politikai megoldásra van szükség Szíriában és Jemenben, mert hogyha nincsen ilyen megoldás, politikai megoldás, akkor az Al-Qaeda és a többi terrorista szervezet nyer mert a köztünk lévő konfliktusokat kihasználják, mint ahogy most ezt teszik Jemenben. Most Jemenben Al-Qaida és, és a többi terrorista szervezetnek a területi nyeresége sokkal nagyobb, mint bármikor a múltban volt. Nos, akkor mit tegyünk? Azt hiszem, mindannyiunknak rá kell jönnie arra, hogy Dares, Al-Qaida és Nosra senkinek sem barátja. még rövid politikai előnyökkel sem lehet össze együttműködni velek. Ezek a, ez altruizmus, amikor erről beszélek önökkel, de ott helyben, a, a terepen, Szíriában és Jemenben így gondolkodnak az emberek, hogy a, úgy látják, hogyha legyőzi őket a Nasra, akkor Assad nyer. És ez egy nagyon rossz összegzése a helyzetnek. Ez a nullás összegzés, ez nem működik ma. Segítsünk az embereknek, küldjünk humanitárius segítséget mindenkinek. Ezek olyan falvak, amelyeket négy éve ostromoltak, és nem régen szabadították föl őket Aleppo mellett, már négy éve álltak ostrom alatt. Egyszerűen nem lehetett eljutni hozzák. 70 ezres sia lakosságuk van. És őket már négy év óta ostromolták, és senki sem beszélt erről. 13 szunni falu is volt, amelyet a Nusra Eh, az utóbbi négy évben ostromolta. Nem olyan régen szabadították föl őket. Tudják, hogy miért eh, beszéltek erről? Mert egy bizonyos eh, szomszédnak az ellátási útvonalát Al-Nosrahoz megakadályozták. Tehát épp azért akarják ezt humanitárius problémának láttatni. Persze, hogy humanitárius problémáról van szó, hiszen háborúról van szó, nem játékról sajnos. Egy olyan háborúról, amelyet mindannyian megpróbálunk befejezni. Irániként én az első Bécsi ülésen már egy tűzszünetet javasoltam. Kérem, nézzék meg a jegyzőkönyveket, azokat az országokat, akik részt vettek ott azonnal eltfogó tűzszünetet javasoltunk, és kérdezzék meg, hogy ki volt ellene. Ki mondta azt, hogy nem lehet? lehet volt valaki más, mint a szaudi külügyminiszter? Itt vannak a... Tehát ők ellene voltak, ott van a jegyzőkönyvben. Na most az Irán-Szaudi feszültségeket illetve mit tehetünk? Nyilvánvalóan önkorlátozást is bevehetünk. Két olyan eset volt az utóbbi néhány hónapban, ami hanyagságra vezethető vassza. Az egyik a vezetőkről részéről történt, amely 400-nál több 464 állampolgárt halálával végződött. Még több, az is több hétbe került, hogy a, a, a testeket visszaszerezzük. Nem szüntettük meg a diplomái kapcsolatokat Szaudi, arábiával nem hívtuk föl a nagy, vissza a nagykövetünket, stb. Aztán volt még egy hanyagsági eset, amikor a mi rendőri erőink nem védték meg a szaudi-európaiai nagykövetséget. Elítöltük ezt a, ö, az esetet, el, ö, letartóztattuk a felelősöket, és, ö, és ö, elbocsátottuk azokat a ö, hivatalnokokat, akik felelősek voltak, de egyetlen ember nem sérült meg, vagy halott meg. Tehát mi visszafoghatjuk magunkat, és a többi ország is ezt kellene, hogy tegye azért, hogy a stabilitást megőrőzzék ebben az régióban. Lehet, hogy vannak olyanok, akik szeretnék ezt a feszültséget megtartani, hogy behívhatjanak külföldi erőket. Vannak, akik katonai megoldásról beszélnek, mi azt mondtuk, hogy nem lehet ilyen. A szaudi szomszédaink azt mondják, hogy van katonai megoldás. Ők fogják ezt megoldani? Tudjuk, hogy miről beszélünk itt? Hogy fog itt Szíriában katonai megoldás ráerőszakolni az országra? Senki sem. Oroszország sem teheti ezt meg. Senki sem kényszerítheti rá erre őket. Politikai megoldásra van szükség. Oroszország és Irán nem katonai megoldásról beszél. Mi arról beszélünk, hogy politikai megoldásra van szükség, és hozzuk be azokat eh, az asztal köré, akik eh, politikai megoldást keresnek ott a tárgyalóasztal mellett, nem pedig egy politikai döntést kényszerítsünk rá a szíriaiakra, mielőtt még tárgyalások lettek volna. Ez nem fog működni, és ez az Al-Qaeda, Daesh és Anastra szervezeteket segíti. Tehát gondolkodjunk komolyan, mi szeretnénk megoldani, mi, bennünk, nekünk nem érdekünk a szektáns konfliktus, és egyetlen kisebbség sem akarja ezt. Mi a kisebbségben vagyunk. Mi ezt baráti módon szeretnénk rendezni. Szektás, tehát a szekták között, vagy a különböző vallási csoportok között békét szeretnénk és együtt szeretnénk tárgyalni, párbeszédet folytatni. Az menti országok számára egy párbeszédi eh, fórumot is létrehoztunk. Izraellel kapcsolatban. E, ezt a kérdést is feltették, és gondolták, hogy nem fogok rá válaszolni. E, én szerintem Irán nagyon világos, e, világosan elemezte a helyzetet. Mi éberen figyeljük hogy a helyzetet, aki a cionizmusnak a politikáját az utóbbi hét évben nyomon követték. Ez agressziót lejelentett, expanziót és az emberi jogok megsértését. Az, az iráni nukleáris ö, program Netanyahu számára egy, ö, egy ö, lehetőséget szeren, teremtett arra, hogy a, a, az új telepeseket, a, a, a faluknak a, a földről letörlését elrejtse. Nos, ez a fölszállt a köd, és most látjuk, hogy mi a helyzet. Azelőtt ez jó rejtőzködést biztosított, és ezt felhasználták a szélsőséges terrorista szervezetek azért, hogy támadást indíthassanak. Mi, nekünk megvan a saját elemzésünk, és ezt világosan ki is fejtettük. Ez ugyanakkor nem jelenti azt, hogy agresszív lépéseket hoztunk volna. Senki ellen sem tettük ezt. Három, az utóbbi 300 évben Irán mindig csak megvédte magát. méghozzá nagyon bátran. Emlékeznek arra, amikor Saddam Hussein megtámadta Iránt? Valószínűleg legtöbben nem akarnak erre emlékezni. Amikor megtámadta Iránt, akkor mindenki szállított neki fegyvereket Irán számára még csak védelmi lehetőséget sem biztosítottak. És akkor felteszik azt a kérdést, hogy miért hozunk létre nukleáris lövedékeket? Hát hogy gondolják, hogy megvédheti mag, majukat? Ma az 1929-es határozat az nem működik. Most már a 22-13-as határozat van, amely felhívja Iránt, hogy ne gyártson olyan lövedékeket, amelyek képes, amelyeket úgy terveztek, hogy nukleáris fegyvereket hordozhatnak. Mivel nekünk nincsenek ilyenek, nem tudjuk, de a lövedékek azok a mi védelmi eszközeink. Amikor a a katonai költségvetésről beszélnek, akkor a saját kormányaikkal beszélnek, hiszen 130 milliárd eurót költöttek az öbölmenti régióra. Ez John Kerry adata. És az írnai katonai költségvetés legmagasabb becslése az 5, 15 milliárd dollár, az előző dollárban volt. És mi tizedét költjük a többi ország katonai költségvetésének. De jogunk van a saját védelmével, a nemzetközi jog törvényei szerint. De hajlandók vannak a régióban a katonai költségvetés csökkentésére, ha a többiek is hajlandók erre. Tehát nem akarjuk ezt egy oldalon tenni, majd ha a többiek is hajlandók rá. Tehát, hogyha mi rakétákat tudjuk megvédeni madunkat, Eh, akkor az csak azok ellen szolgál, akik megtámadnak bennünket. Bennünket megtámadtak, és senki sem tett semmit. Vegyi fegyverekkel bombáztak bennünket, és mindenki nyolc évig hallgatott róla. Lehet, hogy önök ezt el akarják felejteni, mi nem tudjuk elfelejteni. Nem tudjuk elfelejteni, hogy elmentem a böztönsági tanács elnökéhez személyesen, 1986-ban, és azt mondtam neki, hogy elnök úr, vegyi fegyvereket támadját iránt, és erre azt mondta, hogy nem tudom meghallgatni önt. És amíg Saddam Hussein még hivatalban volt, és megsértette területi integritását Iránnak. Egyetlen biztonsági tanácsi határozat sem ítélte el azért, mert vegyi fegyvereket használt a, a, a háborunk után hoztak egy ilyen határozatot. Tehát ezért nagyon fontos, hogy míg Irán egy, akar, együtt akar működni a nemzetközi közösséggel, a, a feszültségek csökkentésére ebben a régióban. Nem nekünk kell elnyerni a, az önök bizalmát, hanem mindkettőnknek el kell nyírni egymás bizalmát. És mindannyian keményen kell ebben az irányban dolgoznunk. Most azt mondtuk, most el, lefektettük ennek a folyamatnak az első köveit, és a Nemzetközi Atomenergia Ügyesség megállapította, hogy Irán még túl is teljesítette a kötelezettségét, mielőtt még a határidő előtt nem akarták, nem januári 16 előtt várták. És senki sem nyújtott be panaszt azt illetve, hogy mi ne tettünk volna meg valamit. Tehát mi büszkék vagyunk erre. És az EU elkezdte a saját alkú szerinti szerepét is játszani. Az Irán és az EU együtt akar működni az Egyesült Államokkal, mert ők is ennek az alkonak a részesei. És ezen az alapon építkezhetünk azért, hogy foglalkozunk a régió problémáival, amelyek nyilván önökre is hatással vannak. Értjük a menekült problémát, mert nálunk is milliók vannak, idén 370 ezer afgán diák van illegálisan ott tartózkodó eh, eh, menekült, aki a mi iskoláinkba járnak. Tehát mi is érezzük ennek a hatását, akár csak önök. És együttműködünk önökkel, eh, hogy e, a helyén, ott helyben, Szíriában találjunk politikai magáldást. De egymás mellett haladjunk ezen az úton. mindannyian nagyon sok erőfeszítést kell, hogy, hogy tegyünk, hogy a megfelelő úton maradjunk, és azt hiszem, hogy elindultunk ezen az úton, és folytathatjuk ezt az utat tovább együtt, és erre szükség is van, és így sikert fogunk elérni, mint ahogy a nukleáris tárgyalásokon is eredményt értünk le. Csak Irán hitt ebben, hogy ezek a tárgyalások sikerrel zárulnak, és mégis ez lett az eredmény. Ugyanígy sikerülhet ez a közdelem is, hogyha a megfelelő perspektívából tekintjük ezt. Köszönöm. Elnézést, hogy sokat beszéltem. For Mr. Thank you very much. Miniszter úr, köszönjük szépen, hogy hajlandó volt eljönni hozzánk, beszélni velünk, kifejteni a véleményét. Ez az ön első látogatása az Európai Parlamentben, az Európai Intézményeknél a megállapodás óta és ez valóban egy hatalmas lépés előre, és ahogy ön is helyesen leszögezte, egymás bizalmára van szükségünk, egymás bizalmát kell megszereznünk. Mi is így fogalmaztunk Teheránban a nyáron, amikor ott voltunk, úgyhogy folytassuk ezt a folyamatot, építsük a, az ön parlamentjével is a kapcsolatainkat. megpróbáljuk ennek a kereteit kialakítani. A közel-keleten a helyzet szörnyű, tömegek halnak meg, és tudjuk valamennyien, hogy ezek proxy háborúk, és nehéz most itt megmondani, hogy ki a bűnösebb a sok bűnös között, de emberi tragédiák várnak megoldásra. Most időt kéne nyerni, és nem tovább nehezíteni a megoldás találást, hogy közben még többen halljanak meg. Tehát nem annak az idejét éljük már, hogy eldöntsük, hogy kinek van igaza, kinek nincs igaza, hanem a Európának, az oroszoknak, a szaudiknak, az irániaknak össze kell ülniük, hogy megoldják ezt a helyzetet végre, ebben várjuk az ön támogatását is. Tehát nem az érdekel minket, hogy kinek van vagy volt igaza, hanem működjünk együtt a megoldás érdekében. Köszönöm szépen, hogy eljött. Zseniel.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 Simple as that. Leute, lasst mich doch in Ruhe, ich leite doch hier eine Sitzung. Alles klar. Nicht so hier irgendwo hin. Kolleginnen und Kollegen. Kedves kollégák, foglaljanak helyet. A Törökországról szóló jelentésről fogunk most ezt mit cserélni. Azt kérem, hogy ebből ne legyen Ciprus vita. Szombaton a ciprusi megbízottjával beszéltem az ENSZ-nek, aki hajlandó lesz rá a következő hetek során meglátogatni minket, tehát Ciprusról külön vitát fogunk folytatni. Kérem azokat, akik ilyet szeretnének elmondani, azok most tartózkodjanak, fogják vissza magukat. Itt most nem Ciprus vita lesz, Erről a témáról külön beszélünk majd hamarosan. Piri kérem, hogy vezesse be a témát. Elnézést kérek, hogy megint el kell mennem. Ma az Egyesült Királyságról vannak nagyon kemény tárgyalások Schulz úrral, Cameronnal, és vissza kell mennem az elnökök értekezletére, mert még zajlik ez a vita mert a parlament részvételével szombaton lesz egy csúcs találkozó. Piri asszony a szó. 2015 Törökország számára nagyon turbulens év volt, ugye választási hagyárat volt, kétszer is kellett szavazni a lakosságnak. Ebben az évben a sajtóra és az egyes újságírókra nehezedő nyomás nőtt, és ez folytatódott az új kormány felállása után is. Csak néhány nappal azelőtt, hogy a török és az EU fél összeült volna, két újságírót tartóztattak le, és gyakorlatilag vádemelés nélkül életfagytiglan büntetést kaptak. Azonnali kiszabadításukért emeltünk hangot. 146 ártatlan civil lakos halt meg az ISIS támadásai kapcsán, az utolsó ezek közül Isztambulban volt, és a PKK és a török állam közötti tűzszünet is összeomlott, és amíg az EU elkezdett Törökországgal a migráns kérdésről tárgyalni, annak nem nagyon tulajdonítottunk jelentőséget, hogy milyen a biztonsági helyzet Dél-Törökországban és a kurdok helyzete, ahol állítólag 400 ezer embernek kellett elmenekülnie a harcok miatt, amelyek már két hónapra ja, tombolnak. Az EU-nak ezért aktívan föl kell lépnie az azonnali tűzszünet érdekében, hogy a kurd és török konfliktus enyhüljön, ami a menekülteket illeti. A török lakosságot dicsérni kell azért a vendégszeretetért, amivel most már két és fél millió szír menekültet fogadtak be. Ebben a jelentésben kiemelem annak a jelentőségét, hogy Törökország komoly erőként kezeli a válságot és a nemzetközi védelmet igénylők tömegét fogadja be. Ezben a kérdésben szorosan együtt kell működnünk Törökországgal, de ezt teljesen külön kell kezelni a csatlakozástól, amely egy érdemeken alapuló tárgyalássorozat. Sajnálatos, hogy a bizottság 2015-ös jelentése késve jelent meg, de ebben a késve megjelent jelentésben is szerepel, hogy a török választások előtt, alatt és után Törökország folyamatosan megsértette az emberi jogokat. Ha Törökországot csak a migráció aspektusa kapcsán említjük, ez nem felel meg a saját érdekeinknek sem. A szír háború, a kurd kérdés, az emberi jogok általános állapota mind ugyanennyire fontos szempontok. Törökországnak az emberi jogok érvényesítése és a jogállamiság területén előre kell lépnie, és csak akkor lehet vele újabb fejezeteket, a 23.-24. fejezetet megnyitni, hogyha itt előrelép. Tudom, hogy kért elnök úr minket, hogy most ne Ciprusról folytassunk vitát, de azért ide tartozik az is, hiszen a módosítók 40%-a Ciprussal kapcsolatos. A ciprusi problémának a megoldása lenne a legpozitívabb fejlemény, amit üdvözölhetnénk, hogyha megszületne. Most van egy konstruktív hozzáállás, ha elkötelezett mind a görög, mind a török közösség vezetője és kitartanak, akkor várható egy megállapodás. Várom Törökországtól, hogy aktívan részt vesz ebben a béketeremtő folyamatban. Köszönöm a titkárságnak, a politikai frakcióknak, a saját embereimnek is azt a sok-sok segítséget, amit a jelentés tervezett megírásában nyújtottak, és a többi előadóval, társ előadóval remélem, hogy végül is majd tető alá hozzuk ezt a megalapodást, jelentést. Minden frakcióból először a koordinátor szólhat két percben, utána pedig minden felszólalás egy perces lesz, mert egyébként kiszaladunk az időből. Zomer asszony kap két percet. Köszönöm, elnök úr. Köszönöm Kati Pirinek a jelentéstervezetet. Tavaly is gyümölcsöző volt az együttműködésünk, és eredményt hozott. Úgy gondolom, hogy idén is működni fog ez. Jónak találom, hogy már az első pontban beszéltél arról, hogy nem történtek Törökországban emberi jogi előrelépések, sőt inkább visszalépés történt. Ezt muszáj leszögeznünk, ha tudjuk, hogy mennyire fontos, hogy Görögországgal jó kapcsolatokat ápoljunk a menekült kérdés miatt. De fontosnak tartom azt is, hogy világos, világosabb nyelvezetet fog, használjunk akkor is, amikor a problémákról beszélünk, ezt szoktam is neked mondani, kedves Kati. Tavaly is hasonló volt a vitánk, de szerintem ezt meg tudjuk oldani egymással, egymás között. Lesz majd néhány módosítónk nyilván. Ilyen értelemben egyes dolgokat világosabban fogalmaznék meg, de abban egyetértek veled, hogy a délkelet törökországi helyzettel külön foglalkozni kell, ez a Strasburgi plenárison is felmerült. Az Európai Uniónak aktívan kell támogatnia a török-kurd megállapodást a tűzszünetről és egy béke folyamat újraindításáról. Itt is világos elkötelezettségre és fogalmazásra van szükség. Remélem, hogy a többi árnyék előadó is tudja ezt majd támogatni. Összességében jó alapnak látom ezt a jelentéstervezetet. Várom veled az eszmecserét, és többi frakció koordinátorral, és remélem, hogy egy, egy többség által megszavazott jelentést fogunk majd összehozni végül. Köszönöm a szót. Törökország európai perspektívája számunkra kihívás, ugyanakkor ösztönző Törökország számára. A szociális, gazdasági reformokat generál remélhetőleg. De az utóbbi időben azt láttuk, hogy ez az ösztönző hatás inkább most alibivá vált, Erdogan számára. Kati Piri jelentése megpróbálja ezt az alibit visszaváltoztatni ösztönzővé, de számunkra azért elhallgathatatlanul fontos szempont a következő. Törökország továbbra is Kászus belli eh, állapotában van Görögországgal, megsérti a görög eh, vizeket, és Ciprus ügyben gyakorlatilag egy picit sem mozdult el korábbi álláspontjáról, nem hajlandó visszavonni a csapatait, és Famagusztának nem adja meg az egyébként enszáltal is neki járó kompetenciákat. Sőt, Törökország az emberi jogok érvényesülése területén és a véleményszabadít, mozgá, szabadság területén különösen visszalépett. Újságírókat börtönöznek be, és a kurdokkal szemben is militáns módon lép föl. Noha Erdogan formálisan befogadott menekülteket, gyakorlatilag láthatóan semmit nem tett még, mert amióta megszületett a megalapodás, azóta újra még több menekült jön Európába, nem kevesebb. Tehát eh, ne keverjük össze tényleg a dolgokat. Szerintem asszony nem adott Erdogannak alibit, de hagyjuk. Tanak úr. Erdogan kormányzása alatt az AKP ö, élén európai tagjelöltnek tekinti magát, de az emberi jogi teljesítménye, a sajtó elnyomása, az újságírók bebörtönzése nagyon súlyos emberi jogsértések, és a PKK elleni katonai fellépés sem felel meg a nemzetközi szabályoknak, hiszen túl sok civil áldozata van ennek az, ezeknek az összecsapásoknak is. A dzsihadistákat tám, támogatja a szírháborúban, Oroszországgal háborús nyelven beszél, szerintem ez Erdogan részéről nagyon kockázatos stratégia, és Erdogan elnök szinte minden lépése egyszerűen veszélyes. Törökország olyan elnöki rendszeré alakítja, alakította át már a török rendszert, amelyben a nemzeti parlament szerepe egyre kevesebb megsérti mások vizeit, az Európától kapott pénzt nem használja a migránsok körülményeinek javítására és visszafogására, sőt Törökország nemrégiben szír menekülteket deportált Szíriába, noha nekik meg kellene adnia a menekült státuszt. Az egész Európai Uniós projektet alásó stratégiát követ, és az angliai Brexitről szóló népszavazásnak nem utolsó sorban az is az egyik motiváló oka, hogy törököktől fél Anglia lakossága. Ciprus kapcsán meg kellene szüntetni a sziget északi részének török megszállását, ebben sem lépett előre Törökország, de talán 2016-ban történik valami. Nagyszerű lenne, ha azt hallanánk, hogy Törökország észhez tér, és örmény ország felé megnyitja a határait 20 év lezárás után. Lámszor úr. Um, I think something remarkable is going on. Azt hiszem, valami csodálatos dolog történik itt. A szocialisták, liberálisok, kereszténydemokraták, zöldek, tehát frakción átnyúlóan egyetértünk abban, hogy a helyzet súlyos és folyamatosan romlik minden olyan kritériumban, amelyet politikai kritériumként a kopenhágai dokumentumban meghatároztunk polgári jogok, médiafüggetlenség, stb. stb. Ezért kértük a bizottságot arra, hogy értékeire újra azt, hogy valóban előnyt jelente az emberek számára a török csatlakozási folyamat. És ahelyett, hogy előrelépés lett volna, azt kell, hogy lássuk, hogy vegyülnek a jelenlegi politikai kérdések, migrációs helyzet, ami valós helyzet, és a csatlakozási folyamat. De nem nézzük a csatlakozási folyamatot önmagában ez úgy gondolom, hogy ez egy olyan hiátus, amelyet nagyon sürgősen be kell töltenünk, hogy az legyen az eredmény, amit várunk. Azzal, de mindig is azt kérte, hogy legyen pozitív program, legyen szabályos, magas szintű kapcsolat, Sajnos ezeket most nem látjuk, az, eh, látjuk az ugyan a szír és migrációs válság kapcsán, és eh, ezért lehet is ott eredmény. Nagyon sok mindent el lehet ugyanis Törökországgal közösen elérni, de hogyha a kettőt vegyítjük, az eh, nehéz, megnehezíti a helyzetet. A jelentés, ahogy előtte mondok is az előttem mondó szólaló, felszólalók is elmondták, nagyon jó alap a menekültek szempontjából, és úgy gondolom, hogy a délkeleti helyzet nagyobb figyelmet érdemel a jelenleginél. A ciprusi helyzet az megint csak zsákutcában van, és várom, hogy az ENSZ különleges képviselőjével akkor legyen ez a megbeszélés hiszen nagyon fontosan és nagyon konstruktívan tudunk együttműködni, hála persze Kati munkájának is. Köszönöm szépen, elnök úr. Először is köszönöm Pirikatinak az végzett munkát, és szeretném azt is elmondani, hogy következetes őszinte kolléganővel van dolgunk akkor, amikor a jelen, és különösen abban látszik, ahogy a jelentésben lévő kérdéseket is kezete. Sajnálatos, mondja a jelentés, hogy egyfajta változás van, hogy most megpróbálnak a migrációs kérdésben megállapodni, de ha őszinték akarunk lenni, akkor az a helyzet, hogyha most az EU egésze a törökökkel ezt a migrációs tranzakciót véghez viszi, egy bizonyos juttatásokért cserébe, akkor annak következményei lesznek. Ugye az értékelési kritériumok teljesítését is meg kell említeni. A kritériumok mellett különösen a politikai kritériumokat kell figyelembe venni. Hogyha a politikai kritériumokat nem teljesítik, akkor nem lehet ezt a fejezetet megnyitni. Ha igen, akkor megnyitható a fejezet. És akkor a és akkor em megemlíti még a jelentés a szír beavatkozást és a törökök szíriai beavatkozását. Valóban az elmúlt 24 órában is jelentős fejlemény volt a kérdésben, mégis úgy gondolom, hogy a jelentésnek arra is ki kellene térnie, hogy Törökország beavatkozik Szíriában. És ezzel meg akarják akadályozni Szíriában az autonóm kurd területeket. Ciprussal kapcsolatban pedig úgy gondolom, hogy utalni kell a telepesekre, etnikai tisztogatás volt Cipruson, megpróbálják a demográfiai adottságokat megváltoztatni, még 10 másodperc, igen. És a két közösség vezetőit dicséri az erőfeszítéseikért, de azt, azt nem mondja ki, hogy minden érintettet be kell vonni a rendezésbe. Úgy gondolom tehát, hogy Törökországot fel kell szólítani, hogy tegye meg, amit kell. Köszönöm. Én teljesen osztom a véleményét, Görögországot is fel kell szólítani, mindkét hatalmat, mindkét érintettet, hogy konstruktívan oldja meg a ciprusi kérdést. Vále Hó asszony a következő. Köszönöm szépen, elnök úr. Én is szeretnék köszönetet mondani az előadónak, Katinak, hiszen kiváló alapot teremtett a munkához, és biztos vagyok abban, hogy jól tudunk együttműködni más árnyék előadókkal együtt. Amire én kitérni szeretnék, és eddig még mások nem említették, a következők. Elsősorban a nyelvezet. Ha megnézzük a kurd békefolyamat részt, akkor elítéljük egyrészt az erőszakot, de bátorítjuk a másik oldalt arra, hogy legyen kedves. Nagyjából ennyi. Azt hiszem egyértelműen világosnak kell lenni mindkét féllel szemben, akkor, amikor elítéljük az erőszakot. Jelenleg ugyanis az van, hogy tulajdonképpen Törökországban polgárháború mm, élén táncolnak, és sőt, emiatt még több migráns lehet. Törökországból Törökországba, Kurdisztánból, nem csak Szíriából is érkeznek, majd is onnan tovább, hogyha nem tudjuk leállítani. Tehát a, én a bekezdéseknek a sorrendjét is megváltoztatnám ebben a fejezetben, és egy kicsit határozottabb kifejezéseket alkalmaznék. Aztán a 16-os pont az Elbekéja és más helyekről szólnak. Úgy gondolom, hogy valahol arra is szükség lenne, hogy tiltakozzunk Erdogán véleményével szemben, vagy legalábbis a megfogalmazásával szemben, mert, mert hogy ő, ő jobban aggódik a, a kurdok miatt, mint az IS-től, az IS miatt, úgyhogy ez elfogadhatatlan. Ugyanebben a befejezésben az is elhangzik, hogy szolidárisak az áldozatokkal, családjaikkal, a török néppel. Úgy gondolom minden eh, állampolgárral szolidárisnak kell lennünk, akik elveszítették az életüket, nem csak azokkal, akik az IS támogatások miatt veszítették életüket, hanem azokkal is, akik a rendszer, miatt hajt, a rendszer támadásai miatt haltak meg, hiszen a rendszer is támadja a civileket, és fordítva is azok, azokkal is szolidárisnak kell lennünk, akik a PKK miatt veszítették életüket. Tehát úgy gondolom, egy nagyobb egyensúlyt szeretnék, hogy lássuk, hogy mindenki szerepet kap. Kafeli Lánisz úr kap szót. Thank you. Eh, ευχαριστώ brother, uh, Köszönöm szépen, elnök úr. Tény, hogy Piri asszony nagy erőfeszítéseket tett, és nagyon igyekezett, hogy a jelentésben az is megjelenjen, amit a különböző frakciók gondolnak a török EU csatlakozásról. Demokrácia hiány, jogállamiság hiánya mind megjelenik, és úgy gondolom, néhány dolgot erősebben kellene kiemelni. A társulási jegyzőkönyvet nem alkalmazzák tagállamok, bizonyos tagállamok szemben, Ciprussal szemben nem igen, fogadják el a nemzetközi tengeri jogokat, amelyet minden tagállam ratifikált, aztán nem fogadják el a tagállamok felségterületeit, görög felségvizeket, ciprusi felségvizeket, és Görögországról kapcsolatban semmi nincsen, a kázus belliről sem. A, gör, a görög berepülésekről, a török részről sem. Arról sincsen szó, hogy három tengerész meghalt egy műveletben, és hogy keresést indítottak. Zomer asszony persze helyesen mondta, hogy a törökökkel szemben ugyanolyan kurzust kell indítani, mint tavaly, és nem szabad, hogy a migrációs kérdést összekeverjük a csatlakozási tárgyalásokkal. Jól együtt kell működni a törökökkel, ez igaz. Elnök úr, van még egy megjegyzésem. Azt mondta ön, hogy Görögország is része a ciprusi kérdés eh, megoldásának. Szerintem ez nem helyes álláspont, mert tulajdonképpen itt arról van szó, hogy eh, török seregek megszállták a szigetet, úgyhogy most Törökország nem eh, lehet azonos rangon Görögországgal a ciprusi kérdésben. Ez nem tényleges összehasonlítás. Köszönöm szépen, elnök úr. Törökországban nagyon veszélyes folyamatok zajlanak. A jelenlegi török kormány egyre inkább az iszlám diktatúrához hasonló és nem kemáli köztársaság formáját veszi fel. Anatólia, Alvegér etnikai tisztogatás célpontja, és a kisebbségek, a Junhuriad újságírói, akik az iszlám, az Erdogan iszlám államát tárták napvilágra, szintén fenyegetésben élnek. Fenyegetik Görögországot, Bulgáriát azzal, hogy migrációs áradatot bocsájtanak rájuk, és ezzel próbálnak gazdasági előnyöket kicsikarni. Mindez a, le, a török élet, és bizonyítható, egyre inkább eltávolodik Törökország Európától. Örülnék, vala, hogyha valaki végre tartaná magát az egyperces időkorláthoz. Ez ez egy rövid megjegyzés, a személyes megjegyzésem pedig nagyon sok minden, amit a Törökországgal kapcsolatban kritikaként elmondunk jogállamiság, szabadságjogok, a kurdokkal való új konfliktus, mind jogos. Úgyhogy azt szögezzük le, hogy Törökország több éven keresztül mégis két és fél millió menekültet fogadott be minden egyes terhével négy éven. So, négy éve. Sokkal több menekültet, mint amennyit mi. Mit mond? A bekiabáló? Nem mondhatom ezt? Én azt mondtam, hogy személyes megjegyzésem van, én is képviselő vagyok, mondhatok én is egy mondatot. Amit mond, az nem az én gondom, vagy igen? A tolmácsolás működik? Más. A németül tökéletes volt minden, úgyhogy a többi Meg kell állapítsuk, hogy Törökországban nagyon sok minden nem rendszerűen zajlik, és sok minden romlott. Jogállamiság, politikai rendszer nyomása, a véleményszabadság, gyülekezési szabadság, amit a kisebbségekkel szemben, a kurdokkal szemben elkövetnek. Törökországon belül és, és Szírián belül is. De azt is meg kell állapítsuk, hogy Törökország több éven keresztül két és fél millió menekültet fogadott be minden terhével együtt, ami sokkal több, mint amit az 500 milliós Európai Unió befogadott. És ez azért fontos, mert ez a Törökország, ezzel az EU-Törökországgal működik az EU megállapodás. Támogatást adunk a a menekültek befogadásáért, hogy az otthonukhoz közelében tartsák őket, és csak akkor tudjuk a menekültek számát, a tengeren keresztül jövőket is csökkenteni, ha Törökországgal együttműködünk. Az első eredményeket abban is látni, hogy 220 ezeren jöttek Törökországból Görögországba tavaly, januárban 60 ezeren, és ez nem csak az időjárás miatt volt, hanem má, ez volt a, más volt az oka, úgyhogy a tisztességes értékelésnek ez is része. Mi európaiak azt szerint, hogy hogyan mutatjuk ki szolidaritásunkat országonként, EU tagállamonként, nagyon jól tennénk, hogyha legalább ebben a kérdésben együttműködnénk. Ha együttműködnénk azért, hogy csökkenjen a menekültek száma. Lokosz úr a következő. Muchas gracias. En primer lugar, lo que quiero... köszönöm. Először is szeretném megköszönni a jelentéstevőnek a munkáját. Ez a dokumentum nagyon jól kiegyensúlyozott, különösen olyan országok tekintetében, amelyek sok nagy fejlődést mutattak az utóbbi időben. Persze vannak autoriter események is, a sajtószabadság, a jogállamiság, az emberi jogok keretében. Elsősorban az ország kurd részében. Ezt is figyelembe kell vennünk, amikor Törökországról beszélünk. Általánosságban a politikai együttműködésről is kell beszélnünk a migrációval kapcsolatban, hiszen most hallottuk, hogy együtt kell működni Törökországban a menekült válsággal kapcsolatban. De ez a politikai együttműködés nem felhasználható a problémák megoldására és nem szabad elrejteni azt sem, azokat a súlyos kérdéseket, amelyek most folynak az országban. Köszönöm szépen. Szakuraba asszony következik. Kedves kollégák, Erdogan úr Európa szerint új otomán birodalmat épít a törökök, a kurdoknak a testein keresni. Nagyon sok szabadságjogot megsértenek, a sajtószabadságot, stb. November 16-án tárgyalásokat folytatott Juncker úr a török vezetőkkel. Ne hites, hitegessük magunkat mert ezek a csatlakozási tárgyalásokat segítik előre. Szeretném megköszönni ezt a jelentést, de ugyanakkor nem említi a jó szomszédi kapcsolatokat, amely feltétele, előfeltétele a csatlakozásnak. Nem említi az görög e, ö, légitérnek a megsértését. Ez 22 ilyen volt a tavalyi évben aztán a tengeri vizeket is megsértük. A kázus bellit sem említik, ez az Európai Unión elleni kázus belli, és remélem, hogy ezeket a módosításaimat elfogadják. Köszönöm. Köszönöm szépen. Visszatérnék arra, amit a többi kolléga mondott szerintem az a belkezdés, amely a déli eh, ország részben a kordok elleni erőszakról szól, az egy eléggé gyenge bekezdés, tehát ezt azért ki kellene tölteni, eh, és említeni azt az erőszakot, amely, amelyet a eh, török kormány a kurdok ellen tett. Ezekről beszéltünk a nem olyan régi plenáris üléseken is. Ezen kívül nem esik szó Ankara hozzáállásáról, akik nagyon mereven viszonyulnak, vagy nézeteket vallanak most. akiknek választani kell a kurd kisebbség jogainak a megőrzése és más kérdések között. Aztán az iszlám militánsokat is támogat, támogatják bizonyos fokig, akik az emberi jogokat teljesen figyetlen, figyelmen kívül használják. És Törökország és mások is részt vesznek olyan cselekményekben, amelyek egy tagjelölt ország esetében nem megengedhetők. Nem tudom, hogy lehet-e Törökország csatlakozásáról beszélni a véleménynyilvánítás szabadsága hiánya miatt és az emberi jogok megsértése miatt. E, Törökország külpolitikájának következtesnek kellene lenni ezen kívül világosá kell tenni, hogy mi történik az illegális olajkereskedelem esetén. Köszönöm szépen. Borgéció úr. A jelentés érdemeként lehet felhozni, hogy újra indítja a Törökországgal kapcsolatos vitát, méghozzá egy nagyon fontos időszakban. Az, hogy kedden kaptuk ezt meg, talán a módosítók benyújtásának határidejét ki kellene terjeszteni. Egy fő kérdésre szeretnék koncentrálni, és pedig az Európai Unió megoldását illetően, amely a migránsok inváziója megfékezésére szolgálna. Ezek a migránsok Törökországon keresztül érkeznek. A 19-es pontban az Európai Bizottságot felhívják arra, hogy megfelelő ellenőrzéseket vezessen be Emlékeztetnék arra, hogy amikor Olaszországnak kellett megbirkoznia el ezzel a problémával, eh, amikor nem nyújtottak neki olyan segítséget, mint Erdogan úrnak, az Európai Uniós ellenőrzések Lampedusában eh, és a miniszterekhez tett látogatások megtörténtek ugyan, de itt egyáltalán nem említik azokat az összegeket, amelyet ezeknek a problémáknak a megoldásra szántanak. Nincs szó arról, hogy, hogy Törökország az ISIS-ről fog venni olajat, és hogy az emberi jogokat hogyan fogják megvédeni. Köszönöm szépen! Annak ellenére, hogy a jelentéstevő erőfeszítéseket tett, a török jelentéssel kapcsolatban vannak ellentmondások és vannak hézagok. Elismeri azt, amit mindenki tett, hogy Törökország nem lépett előre azokban az erőfeszítésekben, hogy az Európai Unió tagállamává váljon, hanem inkább meg akarja a ciprusi probléma alapját változtatni. Ciprus problémája és megoldása nem két eh, közösségnek az konfrontálódása, hanem egy invázió. Eh, Törökország lerohanta eh, Törökor, Ciprust, és 37%-át elfoglalta a szigetnek. Éppen ezért a problémát nem lehet megoldatni egy közösségi megközelítéssel. Ez nem elfogadható, mert a ciprusi köztársaság akkor fogja megoldani a problémát, hogyha a török csapatosokat, csapatokat visszavonják, és egyesíthetjük Ciprust. Végül nagyon szkeptikus vagyok, Nastasiapsis úr kezdeményezését ír, hogy a török az egyik hivatalos nyelvévé váljon az Európai Uniónak ez a túlmutat akármilyen logikán. Hogy lehet elfogadni az Európai Unió eh, hivatalos nyelvéként a törököt, amikor, amikor a Törökország nem hivatalos tagja az Európai Uniónak, akkor már az oroszt és mást is el lehetne fogadni. Köszönöm szépen, szeretnék gratulálni Piri asszonynak a nagyon jó jelentéshez. Osztom bizonyos aggodalmait a kollégáknak, akik a véleménynyilvánítás szabadságát illetően, és az újságírók szabadságát illetően, és a kurdokkal kapcsolatos kérdéseket. A tényekre kellene sokkal inkább alapozni, a, a véleményünket és az értékelésünket. Törökországban jártam. Először is a felejezetek megnyitását el kell választani az, az menekültek kérdésevel. Már eljött az ideje annak, hogy a fejezeteket megnyissuk. Ugyanis ez egy hajtóerő, hogyha azt akarjuk, hogyha, hogy Törökországban egy jobb igazságszolgáltatási rendszert vezessenek be Nos, ha ezt akarjuk, akkor nyissuk meg a 23 és 24-es fejezeteket, hiszen ezek adnak választ az aggájainkra. Né, szeretnék néhány kérdés világosát tenni. Törökország egyetlen eurót sem kapott a 3 milliárdból, amit odaígértünk. Ez az ez nem Törökországot illeti, hanem a menekülteknek. E, Törökország megígérte, hogy regisztrálja a menekültöket és ideiglenes védelmet ad nekik. Két és fél millió szíria, 350 ezer nem szíriai. Toleranciából mutat nekünk leckét. Mi egyetlen szélső alig sem láttunk Törökországban Van Törökországban Marin, egy Marin Pen? Itt egy megválasztott kormány van. Talán tovább mondhatnám, a, amit akarok. Azt mondjuk Törökországnak, hogy zárja le a görögországi határát, de nyissa meg a szíriai határt. Ez azt jelenti, hogy a többi millió menekült mellett akik 25 táborban vannak, akkor négy-ötször többet kell fogadniuk, ez, mint mi. Ez nem tökéletes, de ennek a nagysága hatalmas. Mindjárt befejezem, hiszen közben félbeszakítottak. Most tényekről kell beszélni, és együttműködni Törökországgal. Mavrides úr. Egy rendi hozzászólásom van. Ön átveszte az elnöki szerepet, és az árnyék jelentéseknek két percet kellett adni. Nem értek egyet Anna Máriával, de igaza van. Tehát amikor Lambsdorff úr itt kellett volna lennie az Iránnal kapcsolatos vita során. Remélem, hogy én is megkapom a két percemet. Én tényekről fogok szólni, ez a jelentés Törökország csatlakozásáról szól, és nem Ciprusról, tárgyalásokról szól. Amikor erről van szó, akkor dicsérnünk kell a KDP-t e, ezért a jelentésért, amely e, e, bizonyos kérdésekre koncentrál. Ugyanakkor van két fenntartásom. Az egyik az, hogyha azt látjuk, hogy egyre romlik a jogállamaság és az emberi jogok helyzete, akkor ez nyilván azt jelenti, hogy az eddig, eddig folytatott politika, tehát a egyre több feljezetet megnyitunk, az kudarcot val. Van valami más alternatíva? Mi tudunk segíteni a kördöknek, kurdoknak? Ciprust illetően nem kezdjük el e, a tárgyalásokat Ciprussal ebben a bizottságban, de a tör ciprusi kérdés a ciprusi köztársaság tagja az Európai Uniónak. Lehet ciprusi megáldás anélkül, hogy először biztosítanánk a jogállamiságot az Európai Unióban? És most ez az utolsó megjegyzésem mielőtt Ada urat meghívjuk, akkor próbáljunk meg egy ciprusi megoldást találni az európai értékeken. Köszönjük szépen. Köszönöm elnök úr a szót. A ciprusa kapcsolatos felszólalások kal kapcsolatban nem tudom elfogadni, hogy hány ura nem mond senkinak senki ellent. A következőt szeretném hangsúlyozni. A ciprusi köztársaság kifejezés nem szerepel a szövegben. Csak Ciprus szigetéről van szó, Márpedig a ciprusi köztársaság élő létező jogi fogalom. Miért akarjuk ezt itt elhallgatni. És úgy tűnik, mintha az EU a saját tagállamát, a ciprusi köztársaságot nem akarná elismerni, ugyanakkor a török iszlám államot jobban, miközben folyamatos és tömeges emberi jogsértések történnek. Törökországot nem lehet hazugságok alapján az EU-ba beléptetni, és ezen az úton egyáltalán tovább menni. Ennek az állásfoglalásnak a címével sem értek egyet, egy percen van, nem? Ami az állásfoglalás címét illeti, nem az Európai Parlament dolga az, hogy a problémát megoldja. Nekünk az emberi jogi kérdések fölött kell őrködnünk, ezeket védenünk, és az európai akikat alkalmazni. Propadaki úr kap szót. Köszönöm szépen a szót. Nézzük, hogy mi a realitás. A, az előadó ezt kívánja feltárni állatólag, de Törökország folyamatosan ö, generálja a problémákat. Tegnap előtt is kurd állásokat bombázott megsérti a török polgárok alapvető jogait, az ellenzéket elfolytja, és genocidiumot folytat a kurdokkal szemben. Ne felejtsük, hogy a szíriai problémák kialakulásában is Törökország nagyon is részt vett, és az ISIS-től vett olajat. Több száz ember fulladt meg a tengeren török embercsempészek munkájának eredményeképpen, úgymond. Tehát a ciprusi helyzet rendezése alapvető feltétele annak, hogy Törökországgal egyáltalán tárgyaljunk. Új határátlépőket kell meglépni megnyitni első lépésben. Az Európai Unió megsérti a saját szabályait. Itt az Európai Parlamentben nem ö, tárgyalhatnánk erről a kérdésről, hogy addig, és nem szabadna tárgyalnunk, amíg Törökország nem teljesíti a minimális elvárásokat vele szemben. ki fogadná el azt, hogyha országát egy másik ország megszállva tartaná, és ilyen feltételek mennek mellett kérnék önöktől, hogy vegyük be őt tagnak. A jegyzőkönyvet Törökországnak figyelembe kell. Kicsit később kezdtem el beszélni, kérem mérje pontosabban az időmet, túl későn kezdtem el beszélni, hamarabb indult az óra. Törökországnak nincs joga a, a nemzetközi tengerjogi egyezményeket sem megsérteni, és a ciprusi légteret. A ciprusi problémát Törökország okozta 40 ezer katon odatelepítésével Ciprus megszállásával. Törökországnál van a megoldás kulcsa. Nem várható Görögországtól, hogy bármihez hozzájáruljon, ami ezt nem ismeri el. És Cipruson nincsenek határok, szeparációs vonal van, demarkációs vonal, ezt javítsák ki a szövegben. Cséza képviselő kapszót. Köszönöm szépen, elnök úr. Ma reggel olvastam el a jelentést, megpróbálok néhány módosítót megfogalmazni majd hozzá. Szerintem realista módon kell hozzáállni a kérdéshez. Itt eh, Ciprus, a kurdok, a légtér megsértése, mind-mind fontos témák, de elsősorban nekünk kell azt a három milliárdot először folyósítani a menekülteknek, amit megígértünk Törökországnak. Egyelőre mi vagyunk sarasak ebben. Először teljesítsük a megalapodás mi ránk eső részét, a saját hitelünk és diplomáciai hitelünk érdekében, és aztán viszont várjunk el dolgokat Törökországtól. De egyelőre még nem teljesítettük a saját feladatunkat a megállapodáson belül. A bizottság részéről kérem most Simon Morgan, hogy mondja el a véleményét. Üdvözlöm az előadó erőfeszítéseit, amelyben a szövegtervezetben benne vannak a fő kihívások, és előremutató megoldási javaslatok is vannak benne. Ez a jelentés nagyrészt összhangban van a bizottság 2015-ös Törökországról szóló jelentésével is. Néhány megjegyzésem lenne csupán. A menekült válság mi sem rendeljük alá a teljes török-EU kapcsolatokat, szó sincs erről. Itt csak arról van szó, hogy a probléma nagysága miatt mindkét félnek rá kellett rönnie, hogy itt közös kihívásokat hatékonyabban kell kezelni, de ennek nincs köze a csatlakozási folyamathoz. Ami a többi felvetést illeti, Lambsdorff úrnak válaszolva, hogy a bizottság jelentése elavult lenne. Nos, ezzel kapcsolatban azt kell, hogy mondjam, hogy nagyon is megújult metodológia alapján, és nagyon pontosan tudjuk most már felmérni azt, hogy egy ország pályája mennyire mutat az európai jövő felé. Úgyhogy szerintem itt inkább előrelépés történt, és nem visszalépés hangsúlyozni szeretném, hogy a közös selekvési terven belül Törökország már is fontos intézkedéseket hozott. Például megadta a szíreknek az ideiglenes hozzáférést a munkaerő piachoz, és vízumot a szíriaiknak szárazföldön és repülővel való bejutáshoz is. Nem igaz, hogy csökkent a menekültek száma Törökországban, nőtt, a 3 milliárdos összeget pedig nem török kormány, a török kormány kapja, hanem a menekültek kapják. Az ő oktatásuk, élelmezésük, egyéb szociális szükségleteik fedezésére van. A bizottság, a bizottság egyetért a parlamenttel abban, hogy az utóbbi 12 hónapban sok helyen sérült a hatalom szétválasztás, az emberi jogok, a jogállamiság elveinek, különösen a véleménynyilvánítás elvének a köre. Lépéseket is tettünk amiatt, hogy egyes török értelmiségieket letartóztattak, két újságíró letartóztatása miatt pedig különösen, két főszerkesztőről van szó, akiket novemberben fogtak le. Tehát sorozatos emberi jogsértések történnek Törökországban, ezt a bizottság nem hallgatja el. Az emberi jogok és a jogállamiság érvényesülése alapvető feltételek a csatlakozási folyamathoz, és a 23-24-es fejezetek megnyitása ugyanakkor pont a reformokat segíthetné, támogathatná, hogy az igazságügy területén például Törökország végre léphessen konkrétan. Kati, mi a végső megjegyzésed? Köszönöm elnök úr, köszönöm a bizottságnak is, hogy elmondta a véleményét. Ha jól értettem, nem volt olyan sok kérdés, inkább felvetés volt Hágyi úr felszólalásához mondom, igen, a legfrissebb eseményekkel fogjuk majd frissíteni a szöveget. Egyes dolgok nem azért nem kerültek be a szövegbe, mert nem gondolom, hogy fontos, nem lennének fontosak, hanem egyszerűen eh, szószám korlát van, és kérem, hogy az árnyék előadók segítsenek nekem abban, hogy mit húzzunk, mit ne húzzunk, Gyors, tömör szöveget akarunk írni, gyors eljárásban. Jó volt Lambsdorff úr szájából hallani, hogy ami a helyzetértékelést illeti, alapvetően a legtöbb politikai frakció egyetért. Egyedül a szélső jobb mondja azt, hogy nem jó. Epiditios úrnak mondom, hogy a török nyelv, a ciprusi köztársaság hivatalos nyelve, ez nem egy politikai vélemény, ez tény. Anna Maria Corazza Bilknek mondom, hogy szerintem is meg kellett volna nyitni már ezeket a fejezeteket, de nem azokból az okokból, nem kéne a társulási folyamathoz kötni a menekült kérdést, ezeket a fejezeteket másokból és már jóval korábban kellett volna megnyitni. Hallottam, amit Zomer asszony mondott, amit Lambsdorff úr mondott, amit a zöld kollégák mondtak. Úgy érzem, hogy végül is akkor abban egységesek vagyunk, hogy a menekült ügy együttműködés ellenére hajlandóak és képesek vagyunk rámutatni a törökországi problémákra, hiszen de ugyanakkor tényleg van sarunk nekünk is, hiszen a három milliárdot hónapokon át vitatták a tagállamok, és még egy centet sem utaltak át. Tehát <clears throat> az Európai Uniónak is van bűne elmaradása, <clears throat> miközben az emberi jogi helyzet romlik. A menekültek befogadásáért azonban dicséret illeti a török társadalmat és a török kormányt. Remélem, elnök úr, hogy a következő hetekben megegyezünk majd a kollégákkal. 12 óra a határidő, ezzel lezárom ezt a napi rendi pontot. A hetes napi rendi pont Charles, megadom a szót neked a Montenegrói jelentésről. Köszönöm szépen, elnök úr. 2016 nagyon fontos év Montenegró számára. Most ünneplék a tizedik függetlenségi évfordulójukat, és az ország a parlamenti választások felé közeledik. Mindezt pedig a a NATO csatlakozás tavalyban átadott csatlakozási felkérésének felkérését követő választások után. A tárgyalások egy új kormány alakításáról is szólnak, egy koalíciós kormány lenne, amiben a, választások, a választók is bíznak. A politikai spektrum teljes fedét le, levenni, és Charles, hadd kérjem közben azokat, akik el akarnak menni, azok csöndben menjenek el. Előadóként természetesen üdvözlöm a tárgyalásokat, és nagyon örülök annak, hogy mindez pragmatikus választ fog majd adni mindazoknak, akik tisztességes parlamenti választásokat kérnek. A a, reg, a regisztrálás és a, a választás kérdését valóban tisztázni kell, és úgy gondolom, hogy az ellenzék tagjaival a pénzügy, belügy, munka és jóléti és mezőgazdasági minisztériumokban, valamint a volt miniszterelnök helyettes jelenlegi hozzáállásából erősen látható, hogy hajlandóak együttműködni a mostani ellenzéki pártokkal. Szélesebb értelemben Montenegro továbbra is jól fejlődik, 22 fejezetet nyitott meg, 2016-ban további fejezeteket fog, és remélhetőleg másokat is lezár majd. A bizottsági jelentés és az állásfoglalás tervezet megjegyzi, korrupció, szervezett bűnözés továbbra is gondot jelent a helyzet, ugyani javul és fejlődés tapasztható. Egyre több vádat emelnek a magas szintű korrupcióban érintettek ellen, és egy külön ügyészi hivatalt hoztak létre erre. A korrupció ellenes ügynökség ezért január 1-én indította el munkáját, és az állam több forrást biztosít a kérdés rendezésére. Egyértelműek a kötelezettségvállalások e kérdés megoldására. Vannak olyan fenntartások, amik a finanszírozás források lehetőségeivel kapcsolatosak, ezzel mind foglalkozni kell, de természetesen egy ilyen kis ország, mint Montenegro E, sokkal nagyobb erőfeszítéseket kell, hogy tegyen ilyen léptékű problémákkal. Meg kell, hogy említsem a Montenegró e, NATO csatlakozását körüli e, vitákat. A, az Európai Unió nélkül és tagállamai nélkül ez nem lenne megvalósítható. Montenegró bizonyította, hogy kompetensen tud a partnerekkel tárgyalni e kérdésben a szankcióprogramokat Oroszország ellen elfogadta, annak ellenére, hogy gazdasági kapcsolatai vannak, és némi nyomás is érkezett az országra Moszkvából. Szorosan együttműködik az ország a nemzetközi terrorizmus elleni harcban. Jelentős tárgyalások folynak majd a jövő évben a NATO tagsággal kapcsolatos népszavazásról. Á, világos az állásfoglalásom, úgy gondolom, hogy ez Montenegró belső ügye, nem szabad az EU-nak ebbe beleavatkoznia. Ennek tükrében azonban tisztán kell látni a vita szélesebb környezetét és a külső hatásokat. Összességében nagyon örülök ennek az állásfoglalás tervezetnek, elégedett vagyok azzal, hogy konstruktívan tudott a szakbizottsággal együttműködni, és minden frakció részt vett a kompromisszumos módosítók megfogalmazásában. Montenegro a Nyugat-Balkán pozitív országa az üzenetet pedig szeretném továbbítani. Köszönöm Csász, és köszönöm a munka magyarázatát, amit az árnyékelőkkal együtt működték. Mivel van némi időbeni lemaradásunk, azt kérem a kollégáktól, hogy ez mivel második vita csak egy percben szólaljanak hozzá, Andrei Kovács az első. Köszönöm szépen, Andrei. Először is tanok ura, köszönetet szeretnék mondani, hogy ilyen konstruktív, kiegyensúlyozott munkát végzett a tárgyalások során. Szeretném elmondani, hogy Montenegró valóban sikertörténet a Nyugat-Balkánon, annak ellenére persze, hogy van erőszak az utcákon, és tüntetések vannak, ami azt mutatja, hogy egyetlen egy sikertörténet sem garantált. Az ország fejlődése azt kell, hogy biztosítsa, hogy a jogállamiság demokratikus gyakorlatokat tiszteletben tartják. Az egyik legfontosabb üzenet véleményem szerint a kettes kompromisszum, amiben meg elutasítjuk a montenegrói parlamentben a, a bizalmatlansági indítvány leszavazását, és elítéljük, hogy külső nyomás nehezedjen az országra. Az illetékes hatóságoknak az erőszakos eseteket ki kell vizsgálnia. Megemlítem továbbá, hogy aggaszt minket az, hogy az ombudsman hivatala nem képes a panaszokat megfelelően kezelni. Független állami ügynökség tanok úr elmondta, két dolog még, mert fontos, hogy a külső nyomás Montenegróra terheli az Euróatlanti Szervezethez való csatlakozását, és a régióbeli országai számára pedig Montenegrót a külpolitikai vonalon példaként kell a régi országainak felemlíteni. Köszönöm szépen, Andrulakis nevében Annelise Dotz. Köszönöm szépen, elnök úr. Úgy gondolom, hogy fontos analizadott nyilatkozata szeretném felolvasni. Montenegróval kapcsolatban nagyon fontos stabilitási elemeket kell látnunk. Montenegro Európai Unió felé való irányultságát egyértelműen eredményekkel, hogy jelezzék. Választási eljárások, az új választási törvény, amelyet a választás előtt kell, hogy elfogadjanak, biztosítani kell azt, hogy a választási rendszerek teszteljék, és a választási eredmények csak így lesznek megbízhatóak. Átláthatóságra van szükség, és az eljárásokban meg kell egyeznie a feleknek. A montenegrói feleknek egyet kell működni a választási törvény kidolgozásában. Szeretnék köszönetet mondani az előadónak és az árnyék előadóknak a jó együttműködésért. A 11-es ponttal kapcsolatban kiegyenlített kezdeményezésekre van szükség. Fontos, hogy támogassuk a beruházásokat, a fogyasztókat védeni kell, és a kizsákmányolás ellen is védeni kell az embereket. 19-es pont a nők elleni védelmet biztosítani kell, az írásos szöveget szívesen ö, elhagyhatjuk, nyugodtan improvizáljon, szól közben az elnök. Jó, akkor rövidítek egy kicsit tehát a nők elleni erőszak, aztán a nők munkaerőpiaci hozzáférését biztosítani kell, a nők parlamenti munkában való részvételét biztosítani kell, és végül a biodiverzitást is fenn kell tartani Montenegron. Ennyi a kolléganő állásfoglalása, és és megköszönni a kolléganő Tenak úrnak a módosítók előkészítését, és azt is támogatja, hogy Montenegro valóban mintaként működhet a többi nyugat-balkán ország számára, annak ellenére, hogy politikai instabilitás tapasztható, de mégis a jogállamiság felé igyekszenek lépéseket tenni. Az emberi jogok, a korrupció elleni harc telén ugyanígy látható fejlődés. A csatlakozási tárgyalások során természetesen az emberi jogokat is tematizálni kell, ugyanúgy, mint a Nyugat-Balkán többi országánál. A 19-es módosítóra vonatkozóan pedig majd a szavazása. Mindjárt befejezem. A 13-as módosító az adórendszerről szintén fontos. Doc adom meg a szót. Kérem, legyen rövid. Rados úr. Köszönöm szépen. Először is én is köszönetet mondok Tana kollégának. Nyilvánvalóan vannak kompromisszumok, amelyeket már meg fogalmaztunk, nagyon jó. Montenegro az egyik legfontosabb ország a bővítési folyamatban, ezért szükségesnek tartom, hogy minőségileg kiváló legyen a csatlakozási folyamat. Ugyanis példa lehet a többi ország számára, mint Koszovónak Koszovó nagyon korai szakaszban van a csatlakozás szempontjából, vagy Bosznia-Hercegovina is, amiről tegnap amely tegnap nyújtotta be tagsági kérelmét. Sajtószabadság, kisebbségek joga, korrupciós vádak, a civil társadalom helyzete, ezek azok a kérdések, amelyeket helyesen megemlíti a jelentés, az integráció ezen szakaszában nagyon fontos elemek ezek. Éppen ezért a jelentést nagyon jónak tartom. Fontos lenne talán az is, hogy még egy politikai pontot bevegyünk, vagy megemlítsünk, ez pedig a választási eljárás. És az, hogy a választásokat követően milyen lesz majd a helyzet. Az ELDE mellesleg támogatja ezt a jelentést. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen, Luna Csekasszony. asszony. Köszönöm, elnök úr. Szeretnék először én is a zöldek nevében köszönetet mondani Tenok kollégának kiváló kompromisszumos tárgyalásokat folytatott, és köszönjük azt is, hogy elfogadott számos módosított mi tőlünk is. Valóban több kérdésben előrébb jutottunk, mint abban, hogy elfogadjuk a média vizsgáló bizottságot, amiben öt, több mint 50% rendőrökből és ügyészekből áll, hát ezt talán végig kellene gondolni, és Tenok úr valóban elfogadta, hogy ez nem annyira megvasol, megvalósítható akkor, amikor a média, médiát vizsgáljuk. És volt még nagyon sok más kérdés, amit kiegészítésként elmondtunk. És egy általános szempont is, a vízi erőművek, hiszen Montenegro alkotmánya szerint ökológikus ország, de én úgy gondolom, hogy egy sor környezeti civil szervezet, mindjárt befejezem, nem ért ezzel egyet, vagy hiányosságot lát, úgyhogy ezen némi módosítást igényelnénk. NATO-val kapcsolatban pedig legalább egy névszavazást kellene tartani, vagy legalább névszavazást, és egyetértünk Tadok ural, hogy a, a jelenlegi párbeszéd folyamatát is meg kellene nézni, azt követően, hogy elutasították az egyik eh, párt javaslatára a bizalmatlansági indítványt. Ulrike, jó, de ez éppen nagyon aktuális dolog, amiről megállapodtunk, hogy talán a jövő hét bizottsági szavazása előtt. Jó, Ulrike, köszönöm, én is köszönöm, köszönöm Ulrike. Fábio, egy percben. Grazie mille. il collega eh, per aver fatto. Köszönjük szépen, és köszönjük Tenok kollégának is ezt a kiváló munkát. és a tapasztalatai átsütnek ezen az jelentésen, hiszen régóta nyomon követi, hogy mi történik ezzel az országgal. A közigazgatás reformját említette, és a szankciók hiánya, amikor bűnszövetkezetnek a vagyonát elkobozzák. Tehát erre is rá lehetne mutatni. Legalábbis az én országomban, a mafia elleni harcban ez nagyon jól működik talán az aszkali, egyiptomi aszkali kisebbséget is lehetne említeni, akik nagy hátrányos megkülönítésben részesülnek a Balkán háborúk óta. És óvatosan kezeljük Montenegro NATO csatlakozását, mert az elmérgesíthetni bizonyos geopolitikai területeken az ellentéteket. És ezen kívül az Olaszországban állandóan napirenden lévő problémákat is megerősíteni. Nagyon szépen köszönöm, elnök úr. Nat kell bánni a Csernogora Makedónia, Makedonijo, bivšo Jugoslavijsko republiko in Bosno, ki je za status kandidatke, kar Bosnia-Hercegovina új tagjelölt ország kapcsán Charles jól elmondta a előrelépés részleteit, és gratulálok én is a tíz éves függetlenséghez. De azért vannak olyan hiányosságok, amelyek évről évre minden évben előfordulnak a jelentésekben, a korrupció, az emberi jogok, és ezek továbbra is nagyon aszimmetrikus képet adnak ki összességében. Különböző elképzelések vannak a státusz kérdésről is. Ezek azért... Köszönöm szépen. Akkor most tanok kollega előtt, Picora úr összefoglalja ez a jelentés azokat a területeket, ahol Montenegro előre haladást mutatott, ugyanakkor foglalkozik a korrupció problémájával is. Ez a 22 megnyitott fejezet mutatja, hogy Montenegro előre lépett. Gratulálni, szeret, gratulálni szeretnék Montenegrónak a meghívásához a NATO-ba. 25 évvel ezelőtt a Horvátország támadás értette, ér, érintette, és most ezeket az égető kérdéseket megoldják. Montenegrónak meg kell oldania sok kérdést, hogy az EU joganyaggal harmonizálhatja a sajátját. Épp ezért nagyon fontosak a reformok. És a, a kormány és az ellenzék közötti kapcsolaton kell ezért javítani, mert az ellenzék jelenleg nagyon rossz helyzetben van. Thank you very much, Chairman. Köszönöm szépen, elnök úr. Röviden szeretnék utalni a parlament elnökének a kezdeményezésére, aki a politikai válságot szeretné Montenegré, a montenegrói parlamentben megoldani. Decemberben egy politikai párbeszédet indított, a, egy kivétellel mindegyik politikai párt részt vesz ebben. A parlament elnökének meghívására a delegációk főnöke tőlünk megfigyelőként részt vett. Jelenleg a párbeszéd konstruktív légkörben folyik, hiszen szeretnének a jelenlegi padhelyzetből kivezető utat találni. A másik a bizalmi szavazás január 27-én, amelyet megnyert Tukanevics miniszter úr, elnök úr, aki felajánlotta az ellenzéknek, hogy támogassa a kormány. Tehát az utóbbi három hétben intenzív megbeszélések folytak az ellenzékkel, akik ellenvéleményeket benyújtattak, és olyan szervezeteket, mint a közmédia benyújtottak. Február 19-ére péntekre döntésre kellene jutniuk. Tehát amikor a, amikor a jelentés befejezik, akkor már többet tudnak. Han, Han biztos úr találkozott Tukanovics miniszterelnök úrral a biztonsági ülés kereteiben, és gratulált a NATO meghívásához, decemberi meghívásához és hozzátette, hogy Montenegra a jogállamiságot illetően döntő időszakot indít most, és a 23-as és a 24-es fejezetek megtárgyalása nagyon fontos, és hiszen a NATO is megvizsgálja a jogállamiság és más kérdéseket. Köszönjük szépen, Dirk, köszönjük Charles, ez is egy nagyon jó jelentés volt már kétszer beszéltünk ennek az elemeiről, hiszen Montenegro a legelőrébb álló ország a dél-kelet-európai országok között jövő héten, 23-án szavazunk róla, és a plenárison pedig márciusban. Most akkor jön az utolsó napi rendi pont, sajnos mindig szűk az idő, most pedig a Macedónia volt Jugoszláv köztársaságról szóló 2015-ös jelentés, Ivo Vajgo az jelentéstevő vagy előadó, és beszél a belső e, kérdésekről és a menekült válságról, és akkor lássuk, hogy milyen kompromisszumos megoldásokat sikerült elérni. Nagyon szépen köszönöm. Köszönöm szépen. Egy bókkal kezdeném elnök úr felé, hogy milyen ügyesen vezette le a mai ülést. Helyes, hogy így járt el, és végig demokratikus volt a hangulat. Macedónia, mint már oly sokszor, most is politikai mérföldkő előtt áll, fordulópont előtt, ez a jelentés nem tudja föltárni a probléma valamennyi aspektusát, csak a legsürgősebb aspektusokkal foglalkozik, azzal ugyanis, hogy az Európai Parlament mit tehet a Macedón európai perspektíva fenntartásáért. De Macedóniának persze sokkal több dolga van, annál, mint amit megfogalmazódik. Ma dől el hogy a Prizsnyi megállapodást aláírók meg tudják-e valósítani a megállapodásban foglaltakat. És valóban megmarad -e az ország az európai úton. Ehhez ugyanis még nagyon méreható gazdasági, társadalmi reformokra van szükség, a média szabadságának megteremtésére, a kisebbségi jogok érvényesítésére. És számos egyéb dologra, amiről már évek óta beszélünk. Szeptember 20-án lesz meg a végső döntés. Az EU és az USA együtt tanácskoznak majd arról, hogy megszülettek-e azok a feltételek, amelyek ahhoz szükségesek, hogy az április 24-i választások demokratikusnak legyenek nevezhetők. Ahhoz, hogy ez teljesüljön, a választási listákat szabályszerűen kell összeállítani, meg kell adni a médiának a maga szerepét a folyamatban. És az ügyészségnek pedig valamennyi szabálytalanságot ki kell vizsgálnia a lehallgatások és egyéb kommunikációs viták kapcsán. Köszönöm a kollégáknak a módosítókat, minden árnyék kollégának gratulálok és remélem, hogy a jövőben is ugyanilyen konstruktív lesz az együttműködésünk. Megadom Peterle úrnak a szót. Köszönöm szépen, elnök úr. Macedónia ügyében örülök, hogy itt folyamatos jelentésírás zajlik előadónk idén újabb elemmel bővítette ezt a dossziét, sajnos ki kellett térnie arra a politikai válsághelyzetre, amely a prizionai megállapodás végrehajtás miatt került az előtérbe. A megállapodás szereplői remélhetőleg az ország érdekében végre is hajtják majd azt. Köszönjük Elajza úr, most kellem kollégának adok szót. Ez egy konstruktív és igényes jelentés, a néppárt támogatja az előadó megközelítését, amely jövőbe mutató. Miközben leszögezi persze a jelenlegi helyzet problémáit is. Meg kell őrizni az egyensúlyt a két szempont között, Macedónia reformjainak eredményeinek elismerése és a problémák feltárása között. A bilaterális kérdéseket a jövőben nem lehet már az EU csatlakozás gátjaként, ügyként felhasználni, mert bőven volt már lehetőség ezeket a bilaterális kérdéseket a tagállamokkal rendezni. Ami a jövőt illeti és a megalapodás végrehajtását, az Európai Parlament tagjaként az lehet a szerepünk, hogy segítünk a megbízható választói listák létrehozási kereteinek megteremtésében és segítünk az inkluzió, a tolerancia politikai kultúrájának megteremtésében. Elismerjük, hogy Weigel kolléga nagyon konstruktívan figyelembe vette a különböző frakciók véleményét, a néppárt támogatja a kompromisszumot. Richard, tárgyalóink egyike. Köszönöm szépen. Uh, I'm delighted to... Minden árnyék előadónak köszönöm az együttműködést, Weigel kollégának, Kukan úrnak a néppárt részéről, és három gondolatom lesz csak e rövid idő alatt. A frakció úgy gondolja, hogy megpróbáljuk a tanácsi következtetésekhez legközelebbi módon megfogalmazni a véleményünket ebben a nagyon kényes időszakban. Fontos ugyanis, hogy Európa egy hangon szóljon, szólaljon meg, így tudjuk csak kicsikarni vagy ösztönözni azokat az előrelépéseket, amelyekről Weigel úr is beszél. Másodszorban a választások időzítésével kapcsolatban lehet vitatkozni, de ha semmi más nem változik, és Kukán úr meg mások is ott voltak már az országban, akkor tudjuk, leszögezhetjük, hogy nem az időpont a leglényegesebb, hanem a többi feltétel teljesülése. Tehát itt alapvető elvárásoknak kell előbb teljesülni, mielőtt érdemes erről vitatkozni. Harmadsorban az a különleges ügyész elkezdte feltárni a korrupciós témákon belül a választási csalások kérdését. Eddig nem is tudtuk, hogy mennyire súlyos a helyzet. Ezt a feltáró munkát folytatni kell. Köszönöm szépen, Zsambacki úr, az árnyékelőadónk. Még őt hallgatjuk meg. Köszönöm szépen. Weigel úrnak a jelentést, és Tenak úr nevében beszélek most. Köszönöm, hogy sok kompromisszumot sikerült megfogalmazni, ezeket támogatjuk, fontosnak tartjuk, hogy az európai perspektíváját Macedóniának fenntartsuk, és ebben támogatsuk. Ugyanakkor vannak ö, olyan szempontjaink, amelyek nem kerültek be a szövegbe, mint például az egyesülési szabadság kérdése és egyéb politikai jogok. Sajnos ezek nem kerültek bele a kompromisszumba, remélem jövőre majd több eredményről számolhatunk be. Köszönöm, Merkel úr. Szeretném ismételni, hogy az Európai Parlament és Unió eh, ha tolerálja eh, ezt a helyzetet, akkor a eh, helyzetet jobb, rosszabbít, ugyanis a, kolleg, a kopehágiai kritériumokat nem teljesítették, a júniusi megállapodásnak a feltételei a levegőben lógnak, mert nem teljesítették a reformkritériumokat. Az európai diplomácia kudarcot vallott, de ön azt mondja, hogy ez az ország a legelőbb halad a közösségi joganyag elfogadásában. De hogyha ezeket a negatív szempontokat figyelembe vegyik, és a Macedónia név használata a nacionalizmus és a szélsőséget erősíti az országban. A jogállamiságot a politikai elit nem tartja tiszteletben, és nem folytat jó szomszédi kapcsolatokat a, ké, a név kérdése az nem egy kétoldalú probléma, hanem egy nyitott nemzetközi probléma. És ez csak tárgyalásokkal és az Egyesült Nemzetekkel lehet megoldani. Köszönöm szépen. Nagyon sok kérdést, amit én szerettem volna említeni, említették a kollégák. Tehát rövid tudok lenni. Szeretném először is megköszönni a jelentéstevőnek ezt a kiegyensúlyozott jelentést, mert ez nem egy könnyű jelentés volt. Ezt mutatja az is, hogy ha bár a e, tanács következményet e, tisztelettel szoktam fogadni, de egyetértek a kollégával, hogy ezek e-, az eredményeket kemény harc alapján értékel. Nagyon türelemmel voltam a kollégákkal szemben az előző jelentésben, de ez itt tulajdonképpen nemzetközi kérdés, de, de Görögország kezében áll ennek a megoldása. Tudom, hogy ez egy nehéz kérdés, de azért kell, hogy legyen politikai akarat, hogyha valóban akarjuk, hogy csatlakozzon ez az ország az Európai Unióhoz. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen. Szeretnék gratulálni Andrejnek, ahogy a vitát lefolytatta Szeretnék egy dolgot említeni. Az elhangzottból látjuk, hogy Fyram nem töltötte, nem teljesítette azokat a feltételeket, amely az EU-s csatlakozáshoz kell. De ugyanakkor a név szempontjából a nemzetközi kapcsolatok nagyon fontosak. Jó, hogyha említjük most India vagy Tajvan vagy Németország kérdését, akkor annak a joga, hogy a keleti részre Németország nevet használjanak, de mivel a, német, a szovjet megszállás alatt voltak, Eh, az eh, a Német Demokratikus eh, Köztársaság nevet kapta. Ugyanúgy, ahogy Fáram, Holstein úr azt mondta, hogy nem finanszírozza ezt az országot, hogyha ezt a kelet-német országot Németországnak hívjuk. Tehát, hogyha a név nem fontos, akkor Németország miért használja Poroszországot és Berlin és Brandenburg régiót. Tehát a név igenis nagyon fontos, ez azt mutatja. És ezért Fajramnak kell megosztani, megoldani a problémát, nem Görögországnak. Köszönöm szépen. Szeretnék Weigel úrnak gyakorán, gratulálni ehhez a kiváló jelentéshez. Macedónia egy olyan ország, amely leginkább előrelépett a csatlakozás úton. Ez valóban helyes megállapodás, és az is igaz, hogy Macedónia egy olyan az öt ország közül, amely a legmagasabb gazdasági növekedést mutatta. Ezen kívül a migrációs válságot is eh, megfelelően kezelte. Több mint 800 ezer menekült ment át az országon. Macedónia egy olyan állam, amely megvédi az EU külső határaját. Épp ezért folytatni kell a tartalásokat, és erre felhívom a tanácsot, és minden felett arra, hogy oldják meg oldalúan a fennálló problémákat. Akár csak Horvátország tette ezt Szlovéniával, és Szerbia, Koszovóval. Ezen kívül hangsúlyozni szeretném a választásoknak, a, az áprilisi választásoknak a fontosságát, amelyek nagyon fontosak, a, amely nagyon fontos a stabilitás szempontjában. Tehát szeretném a, minden európai hatalmat arra felhívni, hogy ezt tegyék lehetővé. Köszönjük ezt a magas szintű jelentést Egyrészt könnyű azt mondani, hogy a viták tartalma körbejár, a névnek a kérdése, az, az ország helyzete, amely romlik. Épp ezért üdvözlöm a, a tárgyalásokat a kormányzó párt és az ellenzék között. Van arra lehetőség, hogy az Európai Unió megakadályozza a helyzet romlását, hogyha Skopjénak jó lehetőségeket biztosítunk. Az egyik válság megoldó, menekült válság megoldására az, hogyha Macedóniával kapcsolatban, amely egy kis ország, de hatalmas geopolitikai kihívásoknak néz, néz szembe a hatalmas korrupció, a társadalmon belül hatalmas szakadékokhoz vezetett, és a politikai polit, párbeszédnek a megakadásához. Ez pedig az európai perspektívákon ront köz, valóban igaza van e, kollégának, amikor említette Nagy-Britanniát és Észak-Írországot. Eh, Nagy-Britanniát nem azért hívány, hívják annak, mert nagyszerű, hanem mert a rómaiak ezt e, mond, e, hívták. E, ugyanakkor Észak-Franciaországgal kapcsolatban nem hiszem, hogy fenyegetést látunk nagyon szeretnék gratulálni az eljelentéstevőnek, kiváló jelentés. Nyilvánvalóan a Macedona csatlakozása továbbra is kihívást jelent, a névnek a kérdése, a stabilitás és a tömeges migráció a mediterrán térségből problémákat jelentenek. Kukán és Howard és Van Weigel kollégáknak is gratulálok a tárgyalások megkönnyítéséhez, amely a júliási megbeszélésekhez vezetett. Nyilvánvalóan nagyon sok más probléma van a korrupció, a szervezett bűnözés, az etnikumok közötti kapcsolaták de épp ezért van szükség az euróatlanti struktúrába való beléptetésére Macedóniának. És épp ezért a tárgyalásokat tovább kell folytatni. Köszönöm szépen. Jó, egész enciklopedai felsorolása volt neveknek. Tulajdonképpen ügyrendi megjegyzésem van, mert két kollega is megint azt mondta, hogy Macedónia Firam nem teljesíti a tagság feltételeit. Szeretném emlékeztetni mindenkit arra, hogy nem a teljesítő tagságról beszélünk, hanem a tárgyalás megnyitásának feltételeiről. A bizottság képviseletében adom meg a szót Üdvözöljük elnök úr az állásfoglalás tervezetet. Firom volt Jugoszláv köztársaság Macedóniára vonatkozóan. Mint önök is tudják, tavaly igen súlyos politikai váltás, válság volt az országban 2001 óta, amit a, kommunikáció, a kommunikációs eszközök lehallgatása, magas szintű korrupció és politikai nyomásgyakorlás is súlyosbítottak. Politikai válságot küzdötték két irányú megközelítést javasol a bizottság. Egyrészt a politikai vezetőkkel való tárgyalás, ami Hán biztos békéltetése és az Európai Parlament Weigel, Kukan és Howard képviselők munkája révén elindulhatott. A politikai megállapodás némelyikét teljesítették határidőre, mások további erőfeszítéseket igényelnek. A politikai megállapodás párhuzamossága a szisztemikus mögöttes kérdések megoldása volt, amire tavaly reformtervezetet nyújtottunk be, sürgetjük a reformok meg felgyorsítását. Az ország február 24-én felosztatja a parlamentjét, a, ahogy Vágyar úr is említette, a biztos az Egyesült Államokkal együtt ki fogja fejezni, hogy április 24-ére hiteles lépéseket várnak el. Ennél is fontosabb, mindennél fontosabb, hogy mindenféle egységes üzenetet küldjön. A tavaly november elfogadott csomag szerint a bizottság tovább követi nyomon a politikai megállapodás végrehajtását, és azt, hogy van-e előrelépés a reform prioritásainak terén. Ezt a kérdést majd a választásokat követően újra megnézzük, és beszámolunk önöknek időben. Köszönöm a figyelmet. Köszönöm én is. Ivo, néhány szót. Igen, szeretnék egyszerűen köszönetet mondani mindenkinek, aki részt vett a vitában. Különösen azt szeretném megemlíteni, hogy ez a rendkívül kényes helyzet Macedóniában már néhány hónapja igen intenzív munkát jelent, és és Hán biztos közbelépését is. Úgy gondolom, hogy helyes azt mondanunk, hogy támogatásunknak, elégedettségünknek adjunk hangot, hiszen nagyra értékeljük a biztos munkáját, Hán biztos munkáját. Mindenek előtt szeretném azonban a görög kollégáknak megköszönni a parlamentben azt, hogy konstruktív vitát, a konstruktív vitában részt vettek, nagyon kevés bizonytalan pont volt, kevesebb, mint általában szokott lenni, és ez azért volt, mert eh, világos, persze néhány dologban eltér a véleményünk, de ez a vita a kolábbiakhoz képest, amelyeken én nem vettem részt, sokkal toleránsabb, kreatívabb volt, úgy, úgyhogy ezt is külön köszönöm. Köszönöm szépen Weigel kollégának. Horvátul is szólnék egy pár szót, már csak azért is, mert nagy barátja vagyok eh, Macedóniának is. Úgy gondolom, hogy a helyzet stabilizálódott, a helyzetnek stabilizálódni kell, a politikai válságot kezelni kell, az országot az EU felé tovább kell vezetni. Tegnap a külügyi szolgálat vezetőivel tárgyaltam az országról, és ott is azt kérdeztük, hogy vajon melyik az az ország, amely már 2000-ben benyújtotta illetve parafrálta 16 évvel ezelőtt az EU csatlakozási szerződését. Ezt a, a külügyi szolgálatnál nem tudták, nem tudták, hogy ez Montenegro volt, úgyhogy nekünk parlamentként is sokat kell tenni azért, hogy Macedónia visszatérjen az EU kurzusra. Köszönöm szépen Ivo Weigelnek, köszönöm a delegáció vezetőknek és mindenkinek, akik a mai vitán részt vettek. Ma három órakor folytatjuk a munkát. A külügyi szakbizottságba a Knesset Védelmi Bizottságának elnöke jön.